Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, megnyitom az ülést. Gibt es zur Tagesordnung... Napirendel kapcsolatosan van-e valakinek megjegyzése? Kirillov úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Múlt héten vitatkoztunk, illetve vitáztunk a szabad mozgás kérdéséről, ezért nem szívesen teszem ezt meg, de mégis ugyanezen témával kapcsolatban. De a bolgár-román állampolgárok új lenyomatvételével kapcsolatban mi a véleménye? Az Európai Unióban minden uniós állampolgárnak ugyanolyan jogokat kell élvezni, ezért kérem, kérdezem, anélkül, hogy sok időt veszítenénk, mert biztos vagyok benne, hogy mások is szeretnék ezt hallani. Bulgáriában nagyon komoly felháborodást látott ki a téli szünet előtt ez a fejlemény. Kedves kolléga, Bulgáriában is megpróbálták ezt tisztázni, ugye, ahogy itt a kollégák is próbálkoztak ezzel és előzőleg már felvették a kapcsolatot velem ez ügyben. Ha ismerné az álláspontomat, vagy ismerni szeretné az álláspontomat ez ügyben, akkor elolvashatja a beszédemet, amelyet ebben a tájban mondtam, és akkor esetleg tudná azt is, hogy az erre vonatkozó állásfoglalás társszerzője voltam. Volt egy hosszabb interjú is, amelyben Cameront hosszasan támadtam, ugyanis rossznak tartom azt, ahogyan a brit kormány eljár. Hiszen, hogyha valaki huzamos ideig az adott országban tartózkodik, akkor ugyanolyan szociális jogok illetik meg, mint bárki más. Itt nem lehet szó diszkriminációról. 34 éve harcolok itt az Európai Parlamentben a munkavállalók szabad mozgásáért, de többször is elmondtam azt is, hogy ezt a szabad mozgást csak akkor tudjuk hitelesen megvédeni, hogyha azt a ritkán előforduló, azokat a ritkán előforduló visszaéléseket is ki tudjuk küszöbölni, amelyek sajnálatos módon előfordulnak nem csak bolgár és román állampolgárokkal, hanem például német állampolgárokkal szemben is. Úgy gondolom, valamilyen módon meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogyha valaki valamely tagállamban jogosulatlanul folyamodott szociális támogatásért, és utána másút ugyanígy tesz, akkor a második tagállamnak tudnia kell, vagy a második községnek, vagy városnak tudnia kell arról, hogy előzőleg már kért ilyen támogatást az illető. Olyan személyek esetében, akik többször is visszaéltek a helyzettel, fontos lenni, lenne gondoskodni arról, hogy ez a jövőben ne történhessen meg újra. A megfelelő európai jogszabályok végrehajtásáról van itt szó. Németország szerte és a német helyi hatóságok részéről ez sajnálatos módon nem történik meg, illetve nem történt meg ez ideig teljes körűen. Úgy gondolom, hogy ha ez megtörténne, az erősíteni és nem gyengíteni a szabad mozgását a munkavállalóknak, és a 2004-es alkotmány szerint egyébként is megállapítható az, hogy valaki mikor utazhat más tagállamba, mikor folyamodhat szociális támogatásért, és így tovább. Mindez a hetes cégben fektettetett le, úgy gondolom mindenképpen el kell utasítanunk a brit gyakorlatot, hiszen a hatóságok diszkriminálnak különböző nemzetiségű polgárok között, ugyanakkor azonban azt is gondolom, hogy a jogot mindenki esetében, a jogszabályokat mindenki esetében alkalmazni kell, nem szabad visszaélni a jogszabályok adta lehetőségekkel, és örülök annak is, hogy a román miniszterelnök miután új információkat kapott arról, hogy mit is mondtam, hogyan is nyilatkoztam, visszavonta velem szemben tett megjegyzéseit. Van-e további megjegyzés? Elfogadom azt, amit mondott elnök úr, de idézném, ami a Süddeutsche Zeitungban olvasható. A többszöri beutazást megakadályozandó, el kellene gondolkodni az új lenyomat vételének lehetőségein, hiszen akkor a román és bolgár munkavállalók nem élhetnének vissza a német szociális rendszerrel. Tehát az, amit elmondtam, kap, szorosan kapcsolódik Bulgáriához és Romániához. Úgy gondolom azon, hogy összességében nagyon jó dolgokat mondott most itt el, és még egyszer elmondom, remélem, hogy hibás állítások alapján hozták le ezt a cikket. Hogyha elolvassa, az egész interjút, akkor láthatja, hogy egészen pontosan mi is, milyen álláspontot is képviseltem az interjú során. Persze mindig ki lehet ragadni a szövegkörnyezetből egy-egy mondatot. Én a szabad mozgás támogatására, megerősítésére mondtam, amit mondtam, de hát nem véletlenül mondom, hogy a kollégák nyugodtan keressék meg az elnököt, azaz ebben az esetben engem, hogyha valamely állításommal vagy nyilatkozatommal nem értenek egyet. Üdvözlöm Bütikófert is, de téged nem. De hát kicsit néha azért mégiscsak kell diszkriminálni. Äh, az elnök közleményei következnek a csütörtöki ülésen eljuttattam mindenkinek egy sajtónyilatkozatot Ukrajnával kapcsolatosan. Az elnök aláírta azokat a törvényeket, amelyeket mi sem tartalmilag, sem módszertanilag nem tartunk jogállami jellegűnek. Tegnap a Majdán téren 200 ezeren tüntettek, egyre nehezebb konstruktív módon eljárni Ukrajnában. Mára pedig az elnök egy workshopot hívott össze az ellenzékkel együtt, és reménykedem abban, hogy nem megint egy olyan lépésről van szó, amelyel csak időt akar nyerni az elnök. Érdekesnek tartom, hogy az elnök először aláírja a törvényeket, és utólag akar tárgyalni róluk, ez nem éppen nem épp a hitelesség növelését szolgálja, de majd ma este vagy holnap reggel biztosan hallunk erről többet is. Minden esetre nem tartom ezt jó kiinduló pontnak a jövő heti ukrajnai delegációs utunk szempontjából, de hamarosan lesz lehetőségünk Venizeloszóról is beszélni erről, hiszen a tanácsi következtetésekben is olyan álláspontot foglalt a tanács, amely megfelel a mi álláspontunknak is. Ma még egyszer felszólítottuk az ukrán hatóságokat, hogy próbálják megoldani a feszültségeket, úgy gondolom az európai intézmények mind hasonlóképpen gondolkodnak. Harmadik napi rendi pont. A jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan van-e valakinek ellenvetése, úgy látom nincs, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Most a nap csúcspontja következik Doris Pack jelentése, bosnia hercegovina tárgyában. Kedves elnök úr! Jó lenne, hogy ez lenne a nap csúcspontja, mert akkor most itt előadhatnám, hogy a bosnyák politikusok megállapodtak, és végre egy lépéssel közelebb kerültek az Európa felé vezető úton, illetve Európához. De sajnos nem így van, ezért nem beszélhetünk mégsem a nap csúcspontjáról, hiszen Idén is ugyanott tartunk, ahol tavaly és tavaly előtt nem igazán történt előrelépés. Megvártam az idei évet a jelentésemmel, mert abban reménykedtem, hogy végre sikerül előrelépést tapasztalni Bosznia-Hercegovinában az alkotmány, nyosság és a Szédi Fincsi ítélet végrehajtásával kapcsolatosan, amely ítéletnek az lenne a célja, hogy mindenkit egyformán, egyforma bánásmódban részesítsenek Bosznia-Hercegovinában. Sajnálatos módon azonban itt nem tartunk még mindig. Az elmúlt hetekben, hónapokban azt láthattuk, hogy az Európai Bizottság végre időt és energiát nem kímélve próbálta rábírni a politikai vezetőket arra, hogy állapodjanak meg, 16, illetőleg 13 órán keresztül tárgyaltak és megpróbáltak kijutni a zsákutcákból. Megpróbáltak megállapodni arról, hogy végre megvalósuljon a választási eh, jogszabályok szükséges módosítása, hiszen ez nagy gond, mert a következő választások közelegnek, és nem fogják elismerni végül a választás eredményeit. Ez az ország annyi problémával küzd, és minden ez a Szeidi, ezen Szeidi Fincsi ítélet végrehajtása körül forog, és hát ezt a problémát még mindig nem sikerült megoldani, ami sajnálatos, mert sok más egyéb problémával is küzdik az ország. A boszniai polgárok az Európai Unióhoz akarnak tartozni, azt akarják, hogy a politikusaik úgy olyan magatartást tanúsítsanak, hogy végre elindulhassanak az Európa felé vezető úton, de sajnálatos módon pont olyan politikusokat választottak meg, akik nem akarnak Európához tartozni. De ez a baj Boszniával. De van sok más egyéb gond is, például az igaz, igazságszolgáltatás területén nem akarom egyenként felsorolni az összes problémát, de a szervezetbűnözés területén például még nagyon sokat teendő, nagyon sokat teendő a bűnüldözés területén, ugyanez mondható el a korrupció ellenes küzdelemről, és korrupció tapasztalható mindenütt a politikában, a médiában és az üzleti életben is. Nagyon sajnálatos összefonódásokra került sor a politika, a média és más egyéb területek részéről. Fontos, hogy az ország foganatosítsa azokat a lépéseket, amelyekkel harcolhat ezen fejlemények ellen. Továbbá a médiára, az újságírókra is nyomás hárul, sok esetben az objektív eh, tudósítás ellehetetlenül. Szeretném elmondani azt is, hogy az oktatás és az ifjúság területén létrehozott európai programok amelyeknek én is felelőse vagyok, nem végrehajthatóak az országban, mert az ország nem tud egy olyan nemzeti hatóságot létrehozni, amely tárgyaló partnerként léphetne fel az Európai Unióval folytatandó tárgyalások esetében. Itt van az új Erasmus program, jó lenne, hogyha a boszniai fiatalok érdekében ezekkel, ezekkel a programokkal is segíteni lehetne őket. Kérdés, hogy ki ruház be Boszniában, Elmondtam már, hogy az igazságszolgáltatás nem működik rendesen, de van egy további probléma is, mégpedig nincs egységes gazdasági térség az országban. Ez is nagyon nagy gond. Ezen a téren is tennünk kell valamit annak érdekében, hogy az ország elinduljon a megfelelő irányba. A jó szomszédi viszonyok esetében nem panaszkodhatunk. Elmondhatjuk, hogy Bosznia-Hercegovina és Horvátország között számos probléma megoldódott, vannak még nyitott kérdések, de van hajlandóság arra, hogy ezekre is megtalálják a megfelelő választ. Jó lenne, hogyha Szerbia még nagyobb mértékben befolyásolná a boszniai szerb köztársaságot, világosá téve számára, hogy egy nagy egésznek a részét képezi. Szeretnék szembehelyezkedni azokkal, akik Boszniában azt terjesztik, hogy én azt kértem volna, hogy az entitásokat szüntessék meg Boszniában. Ezzel szemben én mindig azt mondtam, hogy az a tény, hogy a Daytoni békeszerződés után két entitásra osztották fel az országot, elfogadható akkor, hogyha mindkét entitás nem egy államon belüli államként viselkedik, hanem egy egész részeként próbál megcselekedni, úgy, ahogy például egy szövetségi állam esetében teszik az egyes államok. Ha azonban a két entitás folyamatosan el akar szigetelődni egymástól, és meg akarja akadályozni, hogy közös intézmények jöjjenek létre állami szinten, illetve közös igazságszolgáltatás és közös legfelsőbb bíróság jöjjön létre, akkor gondolom, úgy gondolom, ezt bírálni kell, de soha nem mondtam, hogy fel kell oszlatni a két entitást. Amikor a Bosznia-Hercegovinai Föderációról van szó, akkor azt is látni kell, és ezt is többször elmondtam, olyan módon épül fel, hogy gyakorlatilag nem is működhet. Washingtonból indult az ötlet, és utána 95-ben a Daytoni békeszerződés átvette ezt a az államszervezetet. Itt van a két entitás, azon belül vannak kantonok, ezen belül vannak önkormányzatok, és az egész fölött álljon egy bosnyák kormány. Hát ez nem működhet. Az, a, az államszervezetben tíz miniszterelnök van, 10 oktatási miniszter, plusz a föderációs oktatási miniszter, plusz a föderációs miniszterelnök, hát hogy kezeljék ezt a helyzetet egyáltalán maguk a politikusok? Az egész közigazgatást éppen ezért Bosznia-Hercegovinában át kell világítani, hatékonyabbá, működőképesebbé kell tenni, és persze nyilvánvaló az is, hogy racionalizálni kell az egész államszervezetet, hiszen nincs is annyi munka, mint ahányan ott dolgoznak, és a különböző szintek folyamatosan akadályozzák is egymást a munkában. Mindezt nap mint nap ott helyben tapasztalhatjuk. Tehát nem elméleti megfontolásokról van szó. Sok-sok kolléga módosító indítványokat nyújtott be, 16 kompromisszumos javaslat született, Ezekben olyan dolgok is benne állnak, amelyeket én magam nem szövegeztem meg a javaslat elkészítésekor. Szerepel a kompromisszumokban például az a tény, hogy szeptemberben Briador közelében, szeptember körül feltártak a boszniai szerb köztársaságban, tehát Briador közelében egy tömegsírt, ezt belefűztük a szövegbe, hiszen ez is hozzátartozik az igazsághoz, tényekről van szó. Emellett az Emberi Jogok Európai Bírósága részéről hozott további ítéletet is, megemlítettük a szövegben, ez is fontos, a háborús bűncselekmények feldolgozása tárgyában. Emellett még mindig nagyon sok az eltűnt személy, sok menekült visszatérése sem zajlik zöggenőmentesen, sokan, akik vissza szeretnének térni, nem tudnak visszatérni, sok minden már megtörtént ezen a téren, de még nagyon sokat való továbbra is. Évről évre elmondom azt, hogy Bosznia-Hercegovinában még mindig vannak olyan területek, amelyek még mindig lakhatatlanok. A menekültek nem tudnak visszatérni, mert a helyi hatóságok nem teszik lehetővé a visszatérni vágyóknak a visszatérést, mert nincs hozzáférésük az ivóvízhálózathoz például, és így tovább. Sok esetben tehát a jó szándékot hiányolom, ez látszik is a jelentésből. Az volt az érzésem, hogy a kollégák nagyjából egyetértettek a jelentésemmel, sok esetben tettek kiegészítő megjegyzéseket az indítványok, a módosító indítványok révén, de nem gyengítették a szöveget, mint a legutóbbi évek alkalmával. A legnagyobb probléma, ahogyan tehát elmondtam, az alkotmánymódosítás problémája a korrupció és az igazságszolgáltatás, a médiák kérdése, az oktatás és a strukturális reform egy egységes gazdasági térség létrehozásához. A regionális együttműködés, mint mondtam, viszonylag jól működik. Még egy dolog. Bosznia-Hercegovina az egyetlen olyan ország, amely nem fogadja el, nem ismeri el koszovói állampolgárok úti okmányait. Ez érthetetlen. Sok koszovói, aki a bosnyák kisebbséghez tartozik, nem látogathatja meg hozzátartozóit, mert a bosnyák határőrök nem ismerik el úti okmányaikat. Ez az évszázad vicce. Szerbiába beutazhatnak, Boszniába meg nem. Zárásképpen, és ezt nagyon komolyan mondom, megfogalmaztam egy kérést, amely nem szerepelt az eredeti szövegben, utólag szövegeztem azt meg, az Európai Unióhoz és az Európai Unió külügyminisztereihez intéztem ezt a kérést, mégpedig arra vonatkozólag, hogy mutassanak nagyobb érdeklődést Bosznia iránt. Nem elég, hogy az Európai Bizottság és Ashton asszony foglalkozik a kérdéssel. Ez az ő munkakörükhöz tartozik, igen, de hogyha egy miniszterelnök vagy egy német kancellár elutazik Boszniába, és ott esetleg felszólal úgy, ahogy ez megtörtént Szerbia esetében, és akkor lehet, hogy a politikusoknál is végre termékeny talajra talál az az üzenet, hogy igenis tenniük kell valamit az általunk bírált területeken, és az emberek sem éreznék akkor úgy, hogy megfeledkeztünk róluk. Nem elég az, hogy az Európai Bizottság érdeklődést mutat, hiszen ez már régen így van, és a politikusok nem igazán reagálnak arra, amit az Európai Bizottság mond. Arra lenne szükség valójában, hogy egy ismert politikus, vezető elutazzon oda, és végre eh, világos üzenetet fogalmazzon meg a bosnyák politikusokkal szemben. Örülnék, hogyha a kompromisszumokat mindenki támogatni tudna. holnap lesz egy rövid szavazás erről a jelentésről, amely úgy gondolom a közös munkának köszönhetően jól sikerült. Elnök, köszönöm szépen. Heten szeretnének hozzászólni a témához, és vannak még egyéb jelentéseink is, amelyekkel ma foglalkozni kell. Ezért lehet, jó lenne elgondolkodni azon, hogy tényleg szükséges-e hozzászólni, vagy sem. Hogyha mindegyik jelentésnél ilyen sokan kérnek szót, akkor abból gond lesz, és csak akkor tudunk időben végezni, hogyha mindenki egy, vagy legfeljebb másfél percben szól hozzá a témához. Szilvió mindig nagy lelkűbb, mint én, tehát legyen másfél perc, Anna Gomes. On behalf of Ermin Bokoc, the Shell Rapporteur. Árnyék előadónk nevében szólok hozzá, aki nem tud sajnos itt lenni, és elnézést kér rajtam keresztül. A, az Európai Bizottság jelentésével kapcsolatban valóban Bosznia-Hercegovina 2013-ban komoly haladást nem ért el legtöbb területen, ez nem újdonság, lemaradt a régiós összehasonlításban az Unió felé vezető úton. Az EU integráció folyamata az unió napirendjén prioritásként kell, hogy megjelenjen, mert ez a régió, azaz a Nyugat-Balkán békének és jólétének egyik kulcsa. Az előadóhoz, Doris Pákhoz fordulok, nem értjük, hogy miért van az, hogy a hatos módosító indítványunkat oly negatív színben tüntette fel. Arról a módosítóról van szó, ami az uniós tagság perspektívájával kapcsolatban azt mondja, hogy egy, egy darab egységes országként kell felajánlanunk a majdani csatlakozás lehetőségét Bosznia-Hercegovinának. Úgy véljük, hogy az uniós hivatalnokok mellett az uniós politikusoknak, külügyminisztereknek is nagyobb figyelmet kellene szentelnie Eh, ennek a kérdésnek. Közelednek a választások Bosznia-Hercegovinának éppen ezért. A Sesdés Fincsi mm, esetet, eh, illetve ugye hát, mindenképpen át kell ütetni a gyakorlatban, és megfelelő választási eh, szabályokat el kell fogadnia. További reformokra van szüksége ahhoz, hogy Bosznia-Hercegovina valóban egy hatékony, működő állam lehessen. Ez abszolút prioritás kell, hogy legyen az ország politikai vezetői számára. A korrupció elleni harc tekintetében ennek is a politikai napirendre kell kerülnie, hozzá fontos prioritásként üdvözöljük. Örülünk annak, hogy 72-es módosító indítványunkat pozitívan fogadták, hiszen az Európai Parlamentnek a korrupció elleni harcot támogatnia, segítenie kell, és technikai segítségnyújtást kell biztosítania az Európai Unió delegációjának. Zárásképpen elmondhatom, hogy a jelentés is jól mutatja, hogy az uniós integráció folyamata nak folytatása fontos számunkra, ugyanakkor a vezetőktől, a bosnyák vezetőktől is azt várjuk, hogy elkötelezettebben lépjenek fel ezen a téren. Köszönöm. Köszönjük szépen. Cornelissen a kollega. Nagyon szépen köszönjük Pakasszonynak ezt az eléggé kiegyensúlyozott jelentést, eléggé elszomorító. Elnézést kérek, hogy nem voltam ott a kompromisszumok tárgyalásánál, de hát tudom, hogy a kalóják is foglalkoznak az én kompromisszumos módosítóimmal. Pak asszonynak a megjegyzései, tehát, hogy Bosznia-Hercegovina nem halad e- előre, e- ez nagyon szomorú. E, a politikusok azok a saját érdekeiket veszik csak figyelembe, pedig együtt kellene működniük az emberek és az ország érdekében a, kompromiss, a kompromisszum a nemzetközi közösséget is arra e, minél e, jobban figyeljen erre az egész kérdésre. E, ugyanis Bosznia-Hercegovina nem követi a programot. Minden kompromisszot elfogadunk, kivéve a 11-est, mert abban arról van szó, hogy a, az állami, tehát a közmédiában dolgozóknak a véleménynyilvánítása szabadsága és a többi, ezek nagyon fontosak és a televízióval kapcsolatban is így van. Végül pedig a szocialista frakció részéről egy megjegyzés. A korrupció elleni harc nagyon fontos, és ennek megfelelően kell kezelni. A szóbeli módosítóban mégis arról van szó, hogy ez abszolút prioritásnak kellene lennie. Hát nem tudom, hogy ez valóban ez az abszolút szó jó-e, talán ki kellene húzni, hogyha ezt megteszik, akkor támogatni tudjuk, de különben nem. Jó, ez jó példát kérünk másfél eh, percben Kukán eh, úrtól. Jó, nagyon jó jelentő, jelentés, eh, kiegyenlített és pozitív hangú nagyon fontos a választási törvény, ahogy Gomes asszony is mondta, 2014. októberre nem sokára itt lesz, és a választási törvénynek épp ezért el kellene készülnie. Szerintem a jelentésnek a legfontosabb üzenete az, hogy politikai szempontból a, tehát a politikusok a felelősek a jelenlegi padhelyzetért. Az összehangolási mechanizmus nagyon fontos. Tehát a tárgyalásoknál Bosznia-Hercegovinának egy ugyanazon a hangon kellene beszélni. A civil társadalomnak a e, bevonása is nagyon fontos, épp ezért meg kellene erősíteni. Bánya Lukában, e, a boszniai szerb köztársaságban e, hamis riadalom van, mert nekünk nyomást kell gyakorolni a politikusokra, hogy centralizálják az országot, ezt halljuk, ez nem igaz. Pak asszony kérte az alkotmányos reformoikat, de azért kérte, hogy működjön az ország, és ne legyen adminisztratíva túlterhelve. Köszönöm szépen. Ez 1 perc 25 volt, nagyon jó. Spirk úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Bosnia-Hercegovina valóban stagnáló helyzetet foglal el, Épp ezért ennek két oka van. Ez az egyik az, hogy központosítva van az ország, és ezért a jelentéstevő hangsúlyozta a 19-es módosítóban, hogy Bosznia-Hercegovinának folytatnia kellene az utat az Európai Unió felé, de a föderalizmusra kell alapoznia ezt a federalizmus tehát a kulcsfontosságú Bosznia-Hercegovina eh, szempontjából, hogyha integrálódni akar az Európai Unióban. A szerb eh, eh, köztársaság média és bizonyos média szervei, a radikálisok, azok mindenféle más herceg, kérdéssel foglalkoznak, mint az EU integrációval. Tehát szüksége van, szükség van arra, hogy az EU egy világos politikát folytasson Bosznia-Hercegovina szempontjából. A 12-es kompromisszumban nem volt szó a szegregációról. Azt hiszem, hogy az előző változatban jobb volt a megfogalmazás. Hangsúlyozni szeretném, hogy Bosznia-Hercegovina integrációja nagyon fontos, és azt látjuk, hogy a politikai vezetés még nem felel meg ennek a kihívásnak. Pikola úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Pakasszonynak, és annyit mondani, hogy a Bosznia-Herceg Avinában a helyzet milyen hangulatot alakott ki. Horvatország a EU taggá vált, de a szomszédsági helyzet Bosznia Hercegovinával kapcsolatban bizonyos felelősségeket is megmutat szükség van bizonyos változásokra, amelyek eddig nem történtek meg. Épp ezért Bosznia-Hercegovina hátul kullog a tagjelölt országok sorában. A padhelyzet előidézésének is az egyik okai ők. Épp ezért szeretném a vezetést felhívni arra, hogy tegyék meg a kötelességüket. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Pakasszonynak egy jól kiegyensúlyozott, realista és barátságos jelentésnek. Ugyanis megpróbál segíteni egy normálisan műk, abban, hogy egy normálisan működő országá váljon Bosznia-Hercegovina a béke megállapodás az nem feltétlenül annak az alapja, hogy hogyan szervezzék át az országot nem hiszem, hogy bárki is azt akarja a boszniai hercegovinai lakosoknak javasolni, hogy milyen fajta államberendezkedést kellene nekik felállítani. Erről nekik kell dönteniük, nem nekünk. De dönteniük kell, dönteniük kell arról, hogy egy országot akarnak, bármilyen is legyen az. Nagyon sok probléma van eh, a különböző miniszterekkel, a különböző házhozállásokkal, és a probléma az, hogy a politikai vezetők nem fogadják el a kompromisszumot a működés egyik eszközeként e, konszenzust kellene ellenőrizni az európai csatlakozással kapcsolatban, de minden mással kapcsolatban konszenzusnak kellene lenni. A jelentésnek van egy része, amelyel nem tudok egyetérteni, amelyben azt javasolják, hogy a privatizációt fel kellene gyorsítani az országban. Szerintem eh, nem erre van szükségük, már így is elég problémájuk van a korrupcióval, a szervezett bűnözéssel, a eh, különböző kereskedelmekkel, a szomszédokkal, tehát nincs még szükségük még egy problémára a privatizációval kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid lesz ez, Koppa asszony. Szeretnék gratulálni ehhez a kiváló jelentéshez, és azt hiszem, hogy a parlamentben széleskörű konszenzus van ezzel kapcsolatban. Csak néhány megjegyzésem lenne. Mi a politikai vezetőknek a e, közös álláspont elérését segítő e, képtelenségükkel vagyunk elégedetlenek. Szerintem egyetértek e, Kukán úrral, amit javasolt. Azt hiszem, hogy az alkotmányos reformot kell erősítenünk, és a civil társadalomra kell támaszkodni. Hogyha a politikusok nem tudnak megfelelni a az elvárásoknak, akkor nem nekik kellene vezetni ezt az országot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Brok úr. Én is szeretném megköszönni Pakoszonynak a jelentését hiszen támogatja a Bosznia-Hercegovinát az EU-hoz vezető úton. Azt hiszem, hogy a kollégák egyetértenek velem, hogy azt hiszem, hogy abban kellene segíteni Bosznia-Hercegovinát, hogy ne ők legyenek az utolsó kocsi az EU fele vezető szerelvényen azt hiszem, hogy a következő módon kellene eljárnunk. Biztosítani a horvátoknak az alkotmányos jogait és az egyenjogúságát. Sajnálom, hogy az IPA finanszírozásnak egy nagy része Bosznia esetében problémákat okoz, ugyanis ez Boszniának az európai előrehaladás, Európa felé való előrehaladását gyöngíte. A politikai vezetőket illetően a szövetségi szintet is be kell vonni az európai projektekkel kapcsolatban az Európai Uniónak segíteni kell a fennálló problémák megoldásában. És például a Horvátországgal való kapcsolatokban, és a kormányt is be kell vonni a környezetvédelmi normáknak a figyelembevételével a finomítóval kapcsolatban predsedujoči um, čestitke seveda tudi poročevalki in tudi jaz sem zelo razočarana nad dejstvom nad neuspehom. köszönöm szépen én is köszönöm a jelentéstevőnk munkáját. Sajnálom, hogy a pénteki szarajevói találkozó kudarcba fulladt, úgy tűnik a politikai vezetők nem tudnak megoldást találni, azaz nincs meg a megfelelő politikai eltökéltség, avagy akarat. Régebben már felmerült a kérdés, hogy a nemzetközi közösség elfogadja-e majd a választási eredményeket akkor, hogyha a Szédics Finci ítélet okozta problémákat nem tudjuk feloldani. Szeretnék csatlakozni a jelentéstevőhöz, illetve az általa megfogalmazott kéréshez. Úgy gondolom, mindenképpen növelni kell a jelenlétünket Bosznia-Hercegovinában, illetve nem elég a jelenlétünket növelni, hanem fontos az is, hogy az Európai Unió egységes álláspontot képviseljen. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a legutóbbi Frontex jelentés azt mutatja, hogy tavaly az előző évhez képest a nyugat-európai országokban menedéket kérő bosznia-hercegovinai polgárok száma jelentősen csökkent. Úgy gondolom ez biztató hír, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne éljenek vissza a vízummentességgel az jogot származók. Um, köszönöm, elnök úr. Az emberek a politikusokra hibáztatják, de kiválasztjuk a politikusokat, hogyha valóban demokrácia, demokratikus ország Bosznia-Hercegovina, hogyha a vezetőkkel baj van, akkor a választók hibája ez. the, uh, tenacity. Ugyanakkor Nagyra értékelem Doris Pack elkötelezettségét, valóban óriás energiákkal harcol ezen ügyért. Én mindig is szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy ez siker történet lenne. E, jó lett volna, hogyha um, teljesen tévedek. Ugyanakkor igen komoly kihívás jelent ez az ország a polgárháborút követő ellenségeskedés miatt hogyan működhet ez egységes országként, ez egy szövetségi ország eddig, ezért szerintem mindig is egy decentralizált módon működő országnak lenne, talán a belga példát követve. Szerintem a, az alkotó elemek közötti óriási különbségek miatt egy erős szarajevói központi kormányzat nem fog működni. A frakcióm támogatja a jelentést, támogatja a kompromisszumos módosítókat, és Bosznia-Hercegovina uniós eh, álmait is támogatjuk. Jó lenne, hogyha még az én életemben mm, tagjelölt országgá válhatna Bosznia-Hercegovina, de azért eh, erre ne vegyünk mérget, hogy ez így lesz. A GUE képviselő társam, képviselő képviselőtársam eh, által elmondottak, szerintem a nagyobb mértizáció az inkább jobb, mint rossz, de hát alapvetően a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc, a közigazgatás javítása, a kisebbségi jogok védelme, és így tovább, és így tovább, mind-mind megjelennek Doris jelentésében, hiszen ezek azt szolgálják, hogy az euróatlanti eh, vágyai beteljesüljenek Bosznia-Hercegovinának, de attól tartok, hogy mikor szót áll előttünk, előttük. Az elnök mikrofon nélkül. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm, elnök úr. Egyetértünk Doris Park elemzésével Bosznia-Hercegovina tekintetében, az európai naprenddel kapcsolatos padhelyzet tekintetében is. 2013-ban valóban korlátozott előrelépést vagy haladást tapasztaltunk, erre kitér a jelentés is, a mi jelentésünk is, illetve Doris Pak jelentése is, a stabilizációs és társulási megállapodás végrehajtásával kapcsolatban is igen kritikusan fogalmazunk. A vízumkönnyítés eljárása folyamata folyamatban van, de hát kézzelfogható eredmények nélkül zárultak eddig a tárgyalások, de természetesen a vízumkönnyítés folyamatát teljes mértékben támogatjuk. Nagyon Fontos megemlíteni, hogy az Európai Bizottság osztja az Európai Parlament aggodalmait Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban, e tekintetben a kompromisszumos módosítók közül kiemelném a hármas számot, amely felszólítja az európai intézményeket arra, tehát az Európai Bizottságot is, akár csak a e, nemzetközi közösséget, hogy nagyobb figyelmet szenteljen Bosznia-Hercegovinának, szerintem ez sokat segít. Az EPA ügyében e, annyit mondhatok, hogy az Európai Bizottság a karácsony előtt fogadta el a 2013-as 40 milliós programot. 87 millió terveztünk, ennél amivel kevesebb lett végül. A roma kérdésre és az igazságszolgáltatás reformjára koncentrál ez, de talán ami még fontosabb, az IPA 2-es, e tekintetben a koordináció nem biztosított partnereink oldaláról az EPA 2 előkészítésére vonatkozóan. Ez az úgynevezett struktúrát párbeszéd eh, Főleg biztos úrral, például az EPA 2-ről folytatott struktúrát párbeszéd majd eh, biztosíthatja azt, hogy Bosznia-Hercegovina esetében is meglegyen a megfelelő alap ahhoz, hogy ez végrehajtásra kerüljön. Rövid leszek, Gomes asszony nincs itt. Talán a kedves kollégák elmondhatnák neki azt, hogy én nem utasítom el tartalmilag a szövegét, hanem gyakorlatilag azt mondom, hogy megismétli azt, amit én az első módosítóban már leírtam. Éppen ezért a saját A pontomat megváltoztatom, mégpedig oly módon, hogy azt mondom, Sovereign and United PH. I think this is... Így módon változtatnám meg a szöveget, úgy gondolom, így még erősebb lesz a megfogalmazás, mint amit Boszkot asszony mondott volna. Saját módosításában Boszkot asszony továbbá utalt Szerbiára és Koszovóra, úgy gondolom, ezeket a dolgokat nem kellene itt szerepeltetni. Ítéljük meg Bosznia-Hercegovinát a saját helyzetéből kiindulva, ne pedig azt nézzük, hogy milyen viszonyt ápol más országokkal. Tehát kérem, fontolják meg, amit elmondtam ezzel a módosítóval kapcsolatosan. Csak akkor utasítom el ezt a módosítót, hogy az enyémet nem fogadják el. Nun, Elnök, következő napi rendi pontunkra térünk rá. Ez az ötös pont. Richard Howitt jelentéséről van szó, meg is adom neki a szót. Nem szépen elnök úr. Ez egy nagyon fontos kérdés itt. Fak e, e, asszony ugye azt mondta, hogy itt a nyugat-balkáni kollégák azok e, ugye hát nem feltétlenül mindig szeretik egymást. Nos, akkor nézzük először is, akár csak tavaly horizontális módosítókat nyújtottam be a fájromra az korábbi jugoszláv, macedóniai jugoszláv köztársaságra utalunk, és aztán egy helyen pedig a macedóniai szót használunk, és ez megfelel az ENSZ kódnak, ezt az Európai Bizottság is elfogadta. Az összes többi utalást, utaláson enyhítünk úgy, hogy az ország, amely így próbáljuk enyhíteni a kérdéseket, tehát hogy ne legyen ez politikai futballnak a tárgya. A kompromisszumokat illetően a kettes a görög soros elnökséget kéri fel, eh, hogy segítsenek az előrehaladás eh, elérésében. Kirlov úr is eh, támogat engem ezben, tehát reméljük, hogy ez segít majd a, kapcsolatokban. Néha a politika, ahogy Kovácsov úr is mondta, az akadálya az előrelehatásnak. A hármas kompromisszum a reform folyamattal foglalkozik, annak az állapotával, és az én kompromisszom eh, Szalvakrosz asszonynak a módosítóját is elfogadja, tehát hogy a közösségi joganyagot végül el kell fogadni, és ugyanakkor a saját eh, módosítomhoz is csatlakoznak eh, tehát itt a csatlakozási folyamatban ez fontos. A négyes kompromisszumban a jó szomszédsági kapcsolatokról van szó, és Kokosz asszony szeretné, hogy remélhetőleg a név kérdésével is foglalkoznak majd, és reméljük, hogy valóban, hogyha megnyitják a tárgyalásokat, akkor ezekkel, ezzel a kérdéssel is lehet foglalkozni. Tehát Koppa asszony is ezt említette. Aztán Genekú és Pikele eh, kollégáknak, a Pikula kollégáknak a véleménye is fontos. Tehát fontos, hogy ne negatív eh, cselekvések jönnek. Az ötös eh, kompromisszum megint csak a névkérdéssel foglalkozik. Reméljük, hogy kétoldalú tárgyalások során sikerül ezeket is megoldani a csatlakozási folyamat során, de én Szeretném, hogy Pikola úrnak és Komicákos úrnak a javaslatait is elismerjük, tehát hogy az erőfeszítéseket értékeljük, még akkor is, hogyha a folyamatnak az alakulásával nem értük egyet, itt Kopa asszonynak a véleményére is utalok. A hatos módosítót illetően komicákhoz és Fuzinek uraknak a véleményével egyetértek, hogy a, az előrehaladást illetően lehetnek elvárásaink, és a nemzetközi törvényszéknek a véleményét is figyelembe vesszük, és az országnak meg kell magyaráznia előre, hogyha a névkérdést megoldják, az milyen előnyökkel rendelkezik. Elnök úr, mindegyik kompromisszummal foglalkozom, vagy csak a legfontosabbakkal? Jó, akkor a legfontosabbakkal. A hetes kompromisszum Bulgáriával való előrehaladást, ahogy Kirillov úr is mondta, és Eucsef urak azt illetően, hogy időben sikerüljön a megállapodást elérni. Aztán a történelmi utalásokat illetően Kirillov úr és másoknak a módosítóit is figyelembe veszem. Tehát azt hiszem, hogy ez következetes és igazságos lesz így a tavalyi szöveggel kapcsolatban. kilences es módosító az a választásokkal foglalkozik, és én szeretném megtartani azt a fókuszt, hogy a teljes végrehajtást kérjük e, az ODI kapcsolat, e, javaslataival kapcsolatban. Aztán a e, független kormánytisztviselőket illetően is figyelembe veszem a javaslatokat. Aztán a tanok úr megfogalmazását és Vulinacs úr megfogalmazását is figyelembe veszem a nacionalizmussal kapcsolatban. Ezt szeretném megmagyarázni. A megfogalmazás az nem vádolja az országot ultranacionalizmussal, és ezért azt javasoltam Rodinec úrnak, hogy ezt a megfogalmazást változtassuk arra, hogy patriotizmus azért, mert az itt megfelelő kifejezés lenne. Aztán a nyelvezetet illetően vannak szintén aggályok. Mi nekünk soha nem volt szándékunkban azt, hogy a macedóniai szót a nyelvvel és a többi kapcsolatban ne úgy használjam, eh, ahogy megfelelő lenne. Mi csak szeretnénk a különböző közösségeket arra bátorítani, hogy eh, tanulják meg egymás nyelveit, tehát a kétnyelvőség eh, eh, hasznos dolog, és mi ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenkinek kétnyelvű oktatást kell biztosítani az országban itt a mindenkinek szóló oktatás keretében kellene ezt, keretében kellene ezt behelyezni. Nos, elnök úr, van itt egy nagyon fontos kérdés, a szabad média kérdése, és az ezzel foglalkozó törvényekben különböző módosítókra van szükség én ezért egy új szóbeli e, módosítót fogok benyújtani a ma reggel kapott információnak megfelelően. Fontos, hogy beszéljünk a média törvény módosítaival e, e, kapcsolatban most úgy kellene megfogalmazni, hogy ösztönözzük a hatásokat, hogy biztosítékokat nyújtsanak a média törvényel kapcsolatban, és e, a jelenlegi média törvényel kapcsolatban további konzultációk legyenek, azért, hogy ezek a fontos reformok csak akkor történjenek meg, hogyha e, az ország újságíró közössége e, ezzel egyetért. Tehát ez a szóbeli módosító reméljük, hogy támogatást kap a bizottságban, a szakbizottságban. Nos, akkor ha most a korrupció elleni harcban nagyon sok módosított figyelembe veszek, például a Makavai úrét, aztán a szociális egyetértés, társadalmi egyetértés kérdésében is Fajon és Farm kollégáknak a véleményét is figyelembe veszem. A nők, női kérdésekkel kapcsolatban a terhesség megszakításával kapcsolatos törvény elfogadása a parlamentben, amely konzultáció nélkül történt, nem azt jelenti, hogy az EU ne szólna ezzel kapcsolatban, nem egyik vagy másik oldal véleményét téve magányét, hanem mi azt hangsúlyozzuk, hogy megfelelő tisztelettel kell fogni, foglalkozni ezzel a kérdéssel, még mielőtt mi kompromisszumos megoldást találunk, fogunk, foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és reméljük, hogy ez a kérdés és a végső kompromisszum részeként szerepelne. Végül pedig, elnök úr, nagyon sok módosító konstruktív volt, különösen a görög és bolgár kollégáké. Nagyon sok módosítójukat vagy egészében, vagy részében elfogadtam, és a jószomszédi kapcsolatokra való utolásokból néhányat kivettem, hogy ne legyen aránytalanul sok belőlük. Köszönöm szépen. First of all, the list is closed. Először is a hozzászólók listáját lezártam, 13-nál megálltunk. Másodszorban mindenki egy percet kap. Kukán úr az első, akinek nincs is itt a neve. Kukán úr. Köszönöm, elnök úr. E, egy perc 25 másodperc. Árnyék előadó vagyok csak azért. Na jó, hosszú kimondani az ország nevet, ezért kap egy kicsivel több időt. Köszönöm a nagy lelkűségét, elnök úr. Többször említettem, hogy kiegyensúlyozott jelentést szeretnék látni, ami mutatja, hogy Macedónia integrációját támogatjuk, ugyanakkor legyünk reálisak a politikai, gazdasági és társadalmi fejlemények tekintetében. Véleményem szerint építő jellegű hozzáállással segíthetjük a macedonokat abban, hogy folytassák a megkezdett integrációs folyamatot, ugyanakkor rá kell eh, mutatni a még meglévő problémákra, Azok ezért Howie Tournak köszönettel tartozom, hogy ezeknek a cégnek nagyjából megfelel a jelentése, ugyanakkor fontos, hogy minél pontosabban fogalmazzunk. Nem lenne lehetséges teljesen elkerülni a véleménykülönbségeket, főként a görög és bolgár kollégák számára kényes téma ez, ugyanakkor megpróbáltuk az jogodalmaikat is minél mértékben figyelembe venni. A kompromisszumos módosítókról kiváló vitát folytattunk, igen pozitív légkörben zajlott a vita. Igazi úriemberként viselkedett az előadó úr. A többi kérdésével kapcsolatban támogatom azt, hogy Macedóniával megnyissuk a tárgyalásokat, illetve hogy a görög elnökség ezt a pozitív lendületet kihasználva megtörje a tárgyalások során kialakult padhelyzetet. Tudni kell, hogy Macedónia integrációja kapcsán az Európai Unió hitelességével játszunk, a régióban az integrációs folyamat hitelessége forog kockán. A parlament és bizottsági vizsgáló bizottság javaslatainak a végrehajtását kell, hogy megköveteljük a kormányzatnak és az ellenzéknek is, a ország integrációjára kell koncentrálni. Egy rövid kérdés, amikor a két nyelvűségről beszélt az előadónk, akkor ez azt jelenti, hogy hogy a lakosság egyik felének meg kell tanulnia albánul? Én szlovák vagyok, ha valaki azt mondaná, hogy magyarul kell megtanulnom, akkor bizony felemelném a szavam. Richard, talán el tudod magyarázni, mire gondolsz, de nekem uh, Mm, ez nem teljesen világos. Hogyan fogalmazhatnánk pontosabban? Now you have destroyed your good image. Az első vitában olyan példásan viselkedett, most pedig tessék itt ez a párfordulás. Na, Cordelisszen asszony következik. Elnök úr, én rövid leszek és velős. Ehm, a politikailag legkényesebb jelentése van dolgunk. módosító indítványokkal kapcsolatban, az 53-as módosítóval kapcsolatban az ENSZ különleges megbízott országnévre tett javaslata szerintünk működhet. használjuk fel a lehetőséget még a ciklus vége előtt, ez az utolsó jelentés, hogy korlátozott parlamenti hatáskörünkkel előrelépjünk a földözi helyzet tartalmazó összetett névvel kapcsolatos javaslat ügyében. Több módosító több módosító indítványt is benyújtottunk, 141, 143, 163 és 167-es, amire gondolok. Ezek nagyon fontos kérdések számunkra, környezetvédelmi és főként vízgazdálkodási kérdésekben. A környezetvédelmi eh, és energiastratégiai eh, hiányosságokra mutatunk rá, illetve arra veszélyre, hogy természetvédelmi területen kívánnak eh, vízerőművet építeni. Erről mit gondol Howitt úr? Tenok doktor úr? Ah, köszönöm, elnök úr. Először is kollégámnak, Richard Howittnak szeretnék gratulálni, mint mindig most is kiváló munkát végzett. Ahogy ezt erre már rámutattak, a kollégák az egyik legkényesebb, legnehezebb jelentés ez a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban. Az unió tárgyalások és tagság felé vezető rögös úton halad Macedónia, mi mindig is támogattuk ezen vágyait macedón barátainknak. Sosem értettük, hogy mi baj van a Macedónia ország néven. Remélem, hogy ez minél hamarabb megoldódhat. A Cornelissen módosító igen vonzónak tűnik számomra a padhelyzetet így megoldhatnánk. Tartózkodni fogunk ugyanakkor azon módosítók ügyében, amelyek a bolgár fenntartásokra térnek ki a macedóniai fejleményekkel kapcsolatban, és agasztónak tartjuk a 12-es kompromisszumos módosítót, ami a kötelező kétnyelvűséget írná elő. A macedón elnöke te egyszer, és akkor azt mondta, hogy a Nyugat-Balkán lingba frankája az angol lehet majd egy nap. Az, hogy arra kényszerítjük az embereket, hogy egymás nyelvét megtanulják, szerintem túl messzemutató lenne. Én Kukán óra, hogy rámutatott, és magam is igen komoly én érdeklődöm szlovák ügyek iránt. Az államnyelv szlovák, albán kisebbségi nyelv Macedóniában, akár csak a magyar Szlovákiában. Túlságosan nagy mértékben bele szólnánk a belső ügyekben, hogy megmondjuk, hogy milyen nyelvet kell vagy nem kell tanítaniuk. Éppen ezért a 12-es kompromisszumos módosítót nem fogjuk támogatni. Talán Richard megmagyarázhatná, hogy ezt tényleg azt úgy kell érteni, ahogy mi értjük, hogy kötelező lenne albánt tanulni a macedonoknak. Elnök úr! Egy perccel túllépte. Az abortusz ügyében elnök úr elnök megszakítja a hozzászólót. And the women will come more, Mr. Vuljevich. I will stop it now, otherwise... Meg kell, hogy állítsa, meg kell, hogy vegyem a szót önöktől, mert egész egyszerűen nem fogunk a végére érni időben. Kérem, tartsák be az egy percet. Ez két és fél perc volt, nem egy, tanok úr. Vuljanics úr. Köszönöm, elnök úr. Jó szándékkal, nagy odafigyeléssel készült a jelentés. Ez tagadhatatlan. Macedóniával mi a baj? Nos, jó szándék kérdése az egész hiszen a, a padhelyzetet alapvetően az ország névkérdése okozza. Hát a görög elnökségnél jobb, bat nem is tudok arra. Hát ki más, ha nem a görög barátaink tudnának túlépni ezen a név problémán, hiszen egy olyan országról van szó, amely nagyon sokat tett. Annak érdekében, hogy reformokat hajtson végre. Ugyanakkor az ország neve akasztja meg a, a, a gépezetet. Ez az egész integrációs folyamatnak a kerék kötője, ha fogalmazhatok így, hogy ennél jobbról nem is álmodhatunk, mint hogy pont a görög elnökség vegye a keze ügyébe ezt a problémát, hiszen számukra olyan úgy tűnik, hogy problémásnak a Macedónia név. A geopolitikai helyzetet nem kell leírni, mindenki látta már Nyugat-Balkán térképét, tudjuk, hogy kik a szomszédjai, éppen ezért uh, a szomszédokkal kiváló kapcsolatokat kell, kellene ápolnia. Az Európai Unió és a mi szakbizottságunk ebben segíthet. Köszönöm. Ez is hosszabb volt, 45 másodperccel. Kérem, kérem, egy perc, egy perc, mert elveszem a szót. Ígérem. Ah! Szalavrakosz úr. Mutasson például Szalavrakosz úr. Uh, uh, you have spoken the longest time of all. Tenok úr beszélt a leghosszabban. Ez is mit hozzáfűznem. Nyilván az ön szavai a legértékesebbek, gondolja ön. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha a Falkland szigetek esetében módosítót nyújtottam volna be, hát vádolhattak volna azzal, hogy nem értek a témához. Az Falkland-szigetekről szóló jelentés esetében hasonlókat írt a szöveg, mint itt most Macedónia esetében, illetve a névvita esetében. Húsz éve áll fenn ez az állam, nyolc görög kormány váltotta egymást ez idő alatt, és folyamatosan egyetlen egy párt marad hatalmon, és ez folyamatosan ragaszkodik ehhez a névhez. Egy dolog világos, görög kommunisták vezetik ezt az országot, olyan görög kommunisták, akik elhagyták Görögországot, és most újra befolyásra akarnak szert tenni, gondoljunk Tesszalonikére és hasonlókra. Úgy gondolom, az angolok részéről ugyanolyan butaság volt a Falkland háborút kirobbantani, ugyanezt mondhatja, mondhatjuk a görög-macedon konfliktusról is. Az elnök félbeszakította a felszólalót. Kérem fejezze be, mondja az elnök. Picula képviselő. Još jedno odgađanje početka pregovora sa Makedonijom usprkos pre... Természetesen most újra visszavetődnek a Macedóniával folytatott tárgyalások, függetlenül az Európai Bizottság megállapításaitól. Persze, a bizottság jelentése tartalmaz pozitív elemeket is, amelyek javítják az ország helyzetét, ugyanakkor azonban továbbra is vannak problémák, például a közigazgatásban, az erőforrásokkal való visszaélések kell megemlíteni, illetve a korrupciót. Emellett a politikai pártok finanszírozását is átláthatóbbá kell tenni. Továbbá a politika és a média összefonódása, illetve a véleménynyilvánítás szabadsága is gondot okoz, valamint a közigazgatásban is vannak hiányosságok. Ugyanakkor azonban az ország jelentés megállapítja, hogy a macedón népesség Európa felé fordul, és úgy gondolom, hogy ezt nekünk is el kell ismernünk pozitívumként az európai intézmények részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő erőfeszítéseit is. A macedónok frusztráltak, mert nincs előrelépés, ami a tárgyalások megkezdését illeti. Másrésztről azonban az az érzésem, hogy a macedón hatás, hatóságok nagyon szelektívan, szelektíven olvassák a mi ajánlásainkat, és vannak olyan ajánlások, amelyeket teljesen semmibe vesznek, például a jó szomszédi viszonyokkal kapcsolatban. Nincs sok időm, ezért mindenek előtt a Szofia és Skopje közötti bilaterális megállapodásra térnék ki. Két olyan pont van, amely esetleg akadályt képezhet. Egyrészt nem akar, el akarják kerülni, hogy a 99-es Macedónia és Bulgária közötti megállapodásban foglaltak megismétlődjenek, másodrészben pedig sok esetben Macedónia nem akarja követni a parlament által megfogalmazott ajánlásokat. Köszönjük szépen, Stier képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek az állásfoglalásnak a fő üzenete az, hogy Macedóniának minél előbb meg kellene kezdenie a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Mindannyian tudjuk, hogy van itt egy névvita, de úgy gondolom, hogy ezt mindenek előtt kétoldalú tárgyalások keretén belül kell megoldani. Továbbá, ami Kukán úr megjegyzését illeti a kétnyelvűségre vonatkozólag, illetve az ő megfogalmazását úgy gondolom, hogy sokkal pontosabban kell fogalmaznunk. Plenkovics képviselő, köszönöm szépen elnök úr, gratulálok Howitt képviselőnek a jelentéséhez, és egyetértek azzal, amit Stér úr elmondott. Mi úgy véljük, hogy mivel Macedónia a csatlakozási folyamat során partnerünk volt, és egy időben indultunk el az Európa felé vezető úton, nem szabad késlekednünk, az Európai Bizottság ajánlásaival, és nem szabad késlekedni a csatlakozási tárgyalások megnyitásával sem, különös tekintettel a görög soros elnökségre. Horvátország esetében nagyon nagy előrelépés történt 2003-ban, akkor is a görögök voltak a soros elnökök. Úgy gondolom, most érkezett el az ideje annak, hogy végre világosá váljon, hogy a kétoldalú akadályok nem képezhetik részét a csatlakozási tárgyalásoknak, illetve nem akadályozhatják azok megkezdését. Да поздравим господин Холиц за усилията да ни предложи един добър доклад. Jubcseva képviselő asszony. Köszönöm szépen Howitt képviselőnek ezt a kiváló jelentést. Mindannyian tudjuk, hogy egy nagyon érzékeny kérdésről van szó, és láthatóan lelassultak a folyamatok. Néhány módosítót kompromisszumos módosítók ban tudtunk összefoglalni, ezt nagyon jónak tartom. Ugyanakkor van egy szóbeli módosításom a hetes módosításhoz kapcsolódóan. Nagyon fontosnak tartanám ezt, hiszen a szövegben már szerepel egy hasonló megfogalmazás, remélem tudják majd támogatni a szóbeli módosításomat. Itt gyakorlatilag egy bolgár-macedón kérdésről van szó κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή. Έκανε πραγματικά... Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Nem értek együtt mindennel, mégis látom, hogy mindegyik kérdéssel szeretne foglalkozni. Ugyanakkor nem látom, hogy az a kormány erőfeszítéseket tenne a fő kérdések megoldásához. Ezek mind lényegi kérdések. Úgy értem, hogy úgy érzem, hogy mi elfeledkezünk arról, hogy milyen helyzetből kell kilábalni az országnak, most bankjegyeket nyomtatnak Nagy, Sándorral, Nagy Sándor képével rajta. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a kérdést továbbra is napirenden tartják. Köszönöm szépen. Nem kell aggódnia a Nagy Sándor képmásával nyomtatott pénzérmék már 2000 éve nem érvényesek fizetőeszközként. Ja, well, so. <laughs> Ibrizágics. Thank you. képviselő. Nem szépen, elnök úr. Wahrscheinlich in Württemberg. Ibrizágics. Danke. <laughs> Ibrizágics eh, asszony. Én egyetértek azokkal a kollégákkal, akik a két, két, két nyelvűségről beszéltek. Értem, hogy mit akarnak mondani, hogy mindenki tanulja meg a másik nyelvét is, de hiszen ez történik. De azt nem tudom elfogadni, hogy rákényszerítsük ezt az emberekre, mint ahogy Szlovákiában magyarul tanuljanak. Svédországban lehet, hogy ez finn lenne, de, de nem tartanám elfogadhatónak, hogy kell tanulnom finnül. Tehát értem, hogy meg kell a megfogalmazást változtatni. Egyetértek azzal is, hogy az ultranacionalizmusra kapcsolatban mondott Svédországban, én tudom, hogy kire gondolnának, de itt kire gondoltak. Egy minút. Egy perc van. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés a jelenlegi kapcsolatokról szól a volt jugoszláv köztársaság Macedóniáról és az, EU e közötti kapcsolatokról. Itt pénzügyi segítségnyújtásról is van, és a magas szintű csatlakozási tárgyalásokról. A bizottság támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a bíróságoknak a függetlenségét e, biztosítja, és e, e, az állam és a pártok elválasztásának a gondolatát. Említették, hogy az utóbbi hetek során történt előrelépés, elsősorban a média törvényel kapcsolatban, és beszéltek a módosítókról ehhez a törvényekhöz és a konzultáció és a nemzetközi normáknak a betartásának a fontosságáról beszéltek. Ugyanakkor az előrehaladási jelentésben mi ösztönözzük a kormány és az országírók közötti pár, pár beszédeket, hogy más kérdésekkel is foglalkozzanak. A választásokkal illetően a törvény változtatásról is beszélnek a parlamentben, és reméljük, hogy amikor ezeket elfogadják, akkor a Velencei Bizottság ajánlásait is figyelembe veszik, elsősorban az állam és a különböző politikai pártok szétválasztásáról. A több ajánlásról is szó volt, ebből csak azt említetnénk, hogy a civil társadalomnak a bevonása nagyon fontos és jelenleg is e, erről tárgyalások folynak. Aztán a gazdasági kritériumok esetében is minden évben sikeret, szigorúan figyelembe fogjuk venni az előrehaladást. Csak a konkrét kérdésekre fogok válaszolni, nagyon röviden elnök úr, érdeklődve hallgattam mindenki hozzászólását. Köszönöm a dicsérő szavakat, köszönök minden hozzászólást. A kétnyelvűséggel kapcsolatban, amit többen is megkérdeztek, egyértelműen fogalmaztam a bevezetésemben, semmiféle kötelező jellegről nem beszélünk. Mit is mond ki a jelentés? Ugyanakkor hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy általában a kétnyelvűséget elő, előmozdítani kívánatos, hiszen alkotmányos jog mindenki számára saját anyanyelvének használta. Az, hogy promoting, tehát hogy előmozdítjuk a kétnyelvűséget, ez, ez semmiféle kötelező érvényt nem jelent. Tehát komolyan azt hiszem, hogy félre értették, a, félre akarták érteni egyes kollégák, semmiféle kötelező nyelvoktatásról nincsen szó, az ennyi előadókkal sem beszéltünk erről, demokráciáról van szó, ha az embereket aggasztja ez a megfogalmazás, akkor belevesszük explicit módon azt, hogy nem kötelező jelleggel. És akkor ez megoldja esetleg a problémát. Még egyszer mondom, egyáltalán nem volt célom az, hogy kötelező érvényűvé tegyük a két tannyelvű oktatást. Nem is volt ennek reális alapja. Aggasztónak tartom, hogy egyesek ezt komolyan elhitték. Az ultra nacionalizmussal kapcsolatban. Megint csak, hát olvassák el, hogy mit ír a szöveg. Elítéli az ultranacionalizmus minden formáját, nem konkrétan ebben az országban, hanem általánosságban beszélünk az ultranacionalizmusról. Luminecs kollega javaslatára érkezett ez, de attól tartottam, hogy ha nacionalizmus szót használjuk, az még rosszabb lenne, hiszen a csatlakozó országok számára ez azt jelenthetné, hogy a, a hazafiasságnak helye nincs, hiszen a patrióta és a nacionalista fogalmai igen gyakran összemosódnak. És az nacionalizmus, illetve az ultranacionalizmus megfogalmazása azt hiszem in a country, tehát bármely országban vagy egy országban, nem ebben az országban. Ennél pontosabban nem is tudunk fogalmazni. Az Cornelissen módosítóval kapcsolatban, a földrajzi jellegű megnevezéssel kapcsolatban Akkor még gyorsabban beszélek, elnök úr, mert kevesebbet mondani nem tudok. A zöldek kérték a véleményemet négy módosítóval kapcsolatban. 141, 140, 167-es és így tovább az ECR-re. Azt mondom, hogy bolgár kollégákat kompromisszumra kértem, ők erre készen álltak akkor a többi képviselőnek, hogyha a bolgárok számúra ez elfogadható, akkor azt hiszem, a többi képviselő végképp követheti az ő példájukat. Kovacsev úr, leültem a macedón szervekkel, nem hagyták teljesen figyelmen kívül eh, ezeket a kérdéseket. A közös történelmi események megünneplésével kapcsolatban nincs ellenvetésem. Nyugcseva asszony, ja, majd egyeztetek az ülést követően, nem értettem teljesen, hogy mit akart mondani. Köszönöm. Elnök úr a türelmét, nagyon fontos Macedónia is az a jelentés számomra. Köszönöm. So the next report. A következő napi rendel folytatjuk. Indonézia, Anna Gomes, az előadó parancsoljana. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek az együttműködését. Butikov úr, Schulz úr nagyon konstruktív módon álltak hozzá, és nagyon sokféleképpen hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Indonézia nagyon fontos ország, és értékelnünk kell az Európai Unió és Indonézia közötti kapcsolatot, amely egy stratégiai kapcsolat. Indonézia a, van, vannak a muszlim lakosok, van a muszlim lakosoknak a legnagyobb e, számban, az ASEAN-nak egyik alapító tagja, és nagyon fontos szerepet játszik az ázsiai csendes-óceáni régióban. Épp ezért sajnálatos, hogy az Európai Uniónak nincsen nagyobb stratégiai és politikai kötelezettségvállalása Indonéziával kapcsolatban. Az európai befektetés az utóbbi években felvirágzott Indonéziában, de még mindig nem felel meg a politikai kapcsolatok szintjének Épp ezért ez a partnerségi és együttműködési megállapodás nagyon fontos. 2009-ben írták alá, és végre a minden 27 tagállam ratifikálta, hát ez eltartott egy darabig. Épp ezért nagyon fontos, hogy a, a parlament most rábolincson arra, hogy ezt a megállapodást valóban végrehajtsák. Ugyanis a kapcsolatok fejlődésének a gazdasági és politikai szempontokban is nagyon nagy lehetőségeket biztosít a közös kihívásoknak való megfelelésének mi az emberi a jogok területén nyilvánvalóan még elvárunk javulást, ha bár az utóbbi évek során jelentős előrelépést tettek. Persze még vannak negatív elemek is, például a vallási iszlám oktatás, amelynek inkább pluralista megközelítés felé kellene elmozdulnia, nagyon fontos kérdés Persze Indonéziában hatalmas sokféleséget látunk minden területen, beleértve a vallási területet is. Amikor a gazdasági területről beszélünk, akkor nyilvánvalóan természeti erőforrások kiaknázásáról is beszélünk, kihasználásról is például a, az erdőtüzek, a legális fakírtás és a többi kérdések, mind olyan területek, ahol az együttműködés mind a mi, mind indonézia érdekében lenne. Beszéltünk a tengeri együttműködésről, de akár beszélhetnénk az adózásról, a jogállamiságról, és több olyan kérdésről, amely mind, mindkét fél számára gondot okoz. Beszéltünk a, az emberi jogok, elsősorban a női jogoknak a kérdéséről is, amelyek mind kapcsolatosak a fundamentalista csoportok olyan erőfeszítéseivel, amelyek szeretnék megvetni a lábukat Indonéziában. Ennek következményei vannak a különböző csoportok, például az Ahmedia csoport, amely egy muzulmán csoportok zaklatását illetően. Az emberi jogok kérdése az a gazdasági és társadalmi igazságosságnak a kérdéséhez kapcsolatnak, elsősorban Pápua Pápuával kapcsolatban, ahol a források területén még nagyon hosszú utat kell megtenni tudom, hogy ezen a héten foglalkoznak a pápuai emberi jogok kérdésével egy másik szakbizottságban. Szerintem erre is figyelnünk kell. Aztán nem olyan régen az indonész parlamenttel volt egy ülés, és az árnyék jelentéstevőkkel és beszéltünk, és, és nagyon segítőkész hozzáállást tapasztaltunk a pápoly kérdések eh, megoldását illetően. Szeretnénk eh, Acsenak is a eh, problémáját megoldani közös cselekvési programmal. Ez a partnerségi megállapodás megnyitja az utat mindezekhez Tudom, hogy röv, nem sok időnk van, épp ezért csak annyit mondanék, hogy köszönöm a jelentéstevének. Vannak még kisebb, kevésbé fontos kérdések, amelyekről beszélnünk kell, de azt hiszem, hogy 18 kompromisszum van, és ez mindenkinek segíteni fog. Köszönöm szépen. How many time? Thank you, Chair. Uh, Mennyi? Köszönöm szépen, elnök úr. Anna Gomes rámutatott eh, azokra a kihívásokra, amely Indonéziával kapcsolatban eh, felmerülnek a korrupció, a kisebbségek és a civil eh, szervezeteknek a problémája. De ez a jelentés megelégedés, ezt a jelentést megelégedéssel fogadtam, mert mert az 1998 óta eltölt időben láttunk lapott lépéseket, különösen az utóbbi években az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén e, erős gazdaságot alakított ki, amely hajtó ereje e, az ASEAN e, szervezetben. Az, az Európai Parlament konstruktív kiegyensúlyozott e, e, üzenetet szeretne küldeni az indonéz kormánynak, és segíteni vagyunk készek a fennmaradó e, kihívásokban, anélkül, hogy válveregetően fordulnánk hozzá, inkább egy igazi partneri kapcsolatot szeretnénk kialakítani. A szavazó listával kapcsolatban van egy kis problémám. Elfogadták az én módosítóimat, én is elfogadtam az az újakat, de szerintem bizonyos szavazási jelzéseket meg kellene módos, változtatni, és vannak olyan módosítók, amelyekkel kapcsolatban nincsen kifogásom, de ha mindegyiket elfogadjuk, akkor ez egyensúlytalanságot fog eredményezni mert mert a, a pluszok közül van, amelyik támogatja a fejlődést, és van, amelyik nem. Talán le lehetne rövidíteni, és a következetlenségeket kiköszöbölni. Nem tudom, hogy a frakciónk mit akar, de hát akkor bizonyos módosítók ellen kell szavaznunk. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Gomás, Gomás asszonynak, amiért én kiváló, kiegyensúlyozott jelentést készített, és köszönöm, amiért ön inkluzív megközelítést alkalmazott, ami az árnyék jelentés tevők hozzájárulását illeti a jelentéshez, illetve ami a módosítókat és a kompromisszumos módosítókat illetőleg. Mindössze négy módosítót fogalmaztunk meg. A 88-ból lehet, hogy egy kicsit többet kellett volna, de azért rendben van ez így, és azt hiszem, örülök annak, hogy a szavazó listában szerepelnek. Nem akarom rabolni az elnök úr értékes idejét, csak egyetlen egy lehetséges problémára hívnám fel a figyelmet, ugyanis úgy gondolom a 11-es kompromisszumos módosítóban talán a megfogalmazás nem túl szerencsés. Dolgoztunk már ezen, de még mindig ez szerepel a szövegben, az egészet nem akarom felolvasni, de felolvasom ezt a részt. A that the increasingly strong focus on Islamic teachings in the public education system is perceived as causing the rise of incidents involving sectarian violence. Ez áll tehát a szövegben. És én úgy gondolom, hogy ez egy problematikus megfogalmazás. Tehát a különböző incidensek elszaporodásához vezet, ez áll a szövegben, szerintem ez egy kicsit erős megfogalmazás, talán mondhatjuk azt, hogy hozzájárul az incidensek számának növekedéséhez. De az okozza szóhasználata egy túl erős. Én úgy gondolom, nem konstruktív, ha az okozza szót használjuk ehelyütt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőnk Graham úr kérte, hogy mondjam el, mennyire nagyra értékeli az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel, és hangsúlyozta azt is, hogy kiváló volt az együttműködés, ami a kompromisszumos módosítók kidolgozását illeti. Hangsúlyozni szeretné továbbá azt is, hogy Növelni kell a beruházásokat és a kereskedelmi kapcsolatokat Indonéziával az ALDE módosítóiban. Ez benne áll. Továbbá az ALDE hangsúlyozza, hogy az energetika, az energiaipar területén is nagyobb együttműködésre van szükség. Továbbá kiemeli, hogy a vízum könnyítésekkel kapcsolatban további megbeszélésekre van szükség. Szükséges továbbá az Erasmus Mundus révén előmozdítani a, a diákcserét, és szorosabb együttműködésre van szükség az Indonéziával fenntartott munkacsoportokon belül is. Végezetül pedig intenzívebbé kell tenni az EU és az Indonézia közötti emberjogi párbeszédet. Graham úr ezzel kapcsolatosan módosítókat fogalmazott meg, és reménykedik abban, hogy a kollégák támogatni tudják módosításait továbbá. Kéri a kollégákat, hogy az 52-es módosítót is támogassák, amely a jelenlegi pápai helyzetről szól, illetve javasolja, hogy az Európai Unió nyújtson támogatást a problémák megoldásában. Köszönöm. Jelentéstevő Gomes képviselő, Köszönöm szépen, remélem, hogy a mai és a holnapi nap folyamán sikerül tisztázni azokat a nyitott kérdéseket, amelyekre Ria és Bütikófer képviselés kitértek. Bütikófer képviselőnek mondom, igaza van, lehet konstruktív a megfogalmazásról is gondoskodni. Tudom, hogy néhány kérdés merült fel, Watson úr hozzászólásában is. Ezek nem szerepelnek a kompromisszumokban, de néha utal, rá, utal a kompromisszum ezekre a kérdésekre, de közvetlenül nem szól róluk. Kitérhetünk erre, de valamilyen módon valóban csiszolhatunk még a megfogalmazásokon. Főleg ami a vízumliberalizációt illeti, ez egy nagyon érzékeny kérdés. A szöveg úgy fogalmaz, hogy megfontoljuk, elkezdjük fontolóra venni az esetleges tárgyalásokat ezen a téren, talán Watson úr találhat olyan megfogalmazást, amely elfogadhatóbb a többi frakció részére. Még egyszer köszönöm mindenkinek az együttműködést, és Watson úr különösen nagyon lényeges módon járult hozzá a szöveg kidolgozásához, főként ami az energiaügyet illeti. Szeretném elmondani, Eljut azt is, hogy éltem Indonéziában, nagyon jól ismerem az országot, szeretem is ezt az országot, és tudom, hogy az indonézek nagyon odafigyelnek Európára, az európai kultúrára is, hiszen Indonézia szorosan kapcsolódik Hollandiához például, és nagyon érdekes azt látni, hogy mi Európában milyen keveset tudunk Indonéziáról, és mennyire nem figyelünk oda rá. Remélem tehát, hogy a jövőben sikerül szorosabbra fűzni a szálakat, és előmozdítani az együttműködést minden szinten. Köszönöm. Elnök. Hát sajnálatos módon a Montenegróról szóló jelentést el kell halasztanunk, ugyanis a soros elnökség már itt toporog az ajtó előtt. Tanok úr, valamikor máskor majd sort kerítünk rá, de most nem tudunk erre időt szakítani a soros elnök, mint mondtam már, itt áll kinn az ajtó előtt, az időnk lejárt, úgyhogy akkor ezt el kell halasztanunk. Köszönöm szépen a megértését. Köszönöm. Kolleginnen Kedves kollégák! Üdvözlöm a görög soros elnökség miniszterelnök helyettesét, illetve külügyminiszterét, Evangelos Venizeloszt. Örülök, hogy első ízben itt üdvözölhetjük körünkben, és érdeklődéssel várom a kiváló együttműködést a görög soros elnökséggel, és önnel személyesen is. Körülbelül két héttel ezelőtt már találkoztam önnel Aténban, és gondolom mindkettőnk érdeke a jó együttműködés, és tudom, hogy ön is készen áll erre az együttműködésre. Ha jól tudom, be akar számolni a külügyi tanácsüléséről, de el szeretném mondani azt is, hogy a görög soros elnökség milyen prioritásokat kíván meghatározni az elkövetkezendő időszakra. Üdvözlöm a nagykövet urat is. Öné a szó. Külügyminiszter úr. Kire Vrödre, κυρίες και κύριοι μέλη της Elnök úr. Σας ευχαριστώ θερμά. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy meghívtak ide engem ma. És megadják nekem a lehetőséget, hogy az AFET szakbizottság előtt amelynek a fontosságáról azt hiszem pont önöknek nem kell értekeznem. Tehát az önök szakbizottsága előtt beszámoljak arról, hogy a görön elnökség számára mik lesznek a prioritások ebben a szűk fél évben. A ma, mai külügyi tanács során elhangzottakról is röviden beszámolok. Eston asszony üdvözletét küldi először is. Nos, a tanácsot a főképviselő asszony elnökölte, Fülöp biztos úr, aki a bővítés és a szomszédságpolitikáért felelős, illetve a Györgyeva asszony is jelen volt, amikor a hozzátartozó témák kerültek napirendre. A főképviselő asszony azzal kezdte, hogy megemlékezett a pénteki kambodoszi bomba áldozatokról. Lives. The first point on the agenda of the FAC a külügyi tanács napirendjén az első napirendi pont a déli szomszédság kérdése volt. Szíria, Libanon, Irak tartoztak ide. A főképviselő azt hangsúlyozta, hogy a Genfi folyamatot mindenképpen támogatja, illetve azt is hangsúlyozta, hogy a humanitárius erőfeszítések milyen fontosak. A nemzetközi eh, konferencia során eh, Kuwaitban január 15-én igen komoly segítséget ígértek. A nőknek fontos szerepet szán a béke folyamatban. Több tagállam is fenntartását fejezte ki ezzel kapcsolatban. A regionális szerepek, szereplők részéről azt hangzott el, hogy a Genfi csúcson 2012. júniusában megállapodott ígéretekhez kell tartania magát mindenkinek tovább továbbiakban is a humanitárius aspektusokra tértek ki, több külügyminiszter kollégám és főképviselő asszony aggodalmat fejezte ki, amiatt, hogy egyre inkább Irakra és Libanonra terjed el ez a konfliktus, mindkét ország esetében instabilitáshoz vezet ez. Végül zárónyilatkozatot fogadott el a külügyi tanács Szirivel kapcsolatban. Második napi pont Egyiptom volt főképviselő, reagált a január 14-én, 15-én megtartott alkotmányos népszavazás fejleményeire. Főképviselő asszony elmondta, hogy az Európai Unió természetesen tovább támogatja az egyiptomi népet abban, hogy a 2011. januári forradalom célt megvalósítsák, a méltóság, a társadalmi igazságosság, a biztonság, a demokrácia, az emberi jogok és a gazdasági fejlődés azok a célok, amelyek az Európai Unió és Egyiptommal az alkotmányos folyamat az új politikai párbeszéd számára lehetőséget biztos, demokratikus választásokhoz vezetett, amely különböző politikai vélemények tisztességes képviseletét biztosíthatja a jövőben felálló parlamentben, a kormány elszámutathatóságát, illetve általában a biztonságot és a jólétet. A főképviselő asszony hangsúlyozta, hogy az emberi jogok jogi helyzet rosszabbodott a közelmúlt erőszakos cselekményeinek következtében. A közelkeleti béke folyamat volt a következő napi rendi pont. A az egyiptomi gazdasági kihívások is felmerültek, természetesen a később megrendezendő választásokat majd e, mindenképpen felügyeljük, e, egy e, missziót küldtünk oda. Ahogy említettem, a közel-keleti békefolyamat volt a következő napirend, ezzel kapcsolatban beszámolt a dolgok állásáról a főképviselő, a 2013. decemberi tanácsi zárónyilatkozat végrehajtásának fontosságát hangsúlyozta. Decemberben a tanács kifejezte azt, hogy az Európai Unió természetesen a felek erőfeszítéseit támogatja, eh, amelyben Amerika is segíti az izraeli-palesztin konfliktus megoldását. Akkor eh, a tanács azt is elmondta, hogy a tárgyalási folyamatot esetlegesen aláásó fellépések ellen valamit tenni kell. Ezen kívül újra elmondtuk, hogy az Európai Unió készen áll arra, hogy hozzárájuljon a konfliktust követő megoldásokhoz, a, a béke megalapodás fenntarthatóságának javításához. Egy végső státusz megállapodás kontextusában képzeljük ezt el. Több tagállam is hangsúlyozta Amerika a folyamatban játszott szerepét. John Kerry külügyminiszter igencsak tevőleges szerepet játszhat egy végső megállapodás tető aláhozásában. Egy két államon alapuló megoldás mellett törtek többen is lencset, illetve a hosszú távú béke folyamat fenntarthatóságának szükségességét hangsúlyozzák. Hogyha sikerül egy ilyen béke megalapodásra jutni, akkor Izrael és Palesztina egy privilegizált partnerségi megállapodást helyzet kilátásba az Európai Unió, könnyített piaci hozzáféréshez, illetve a gazdasági kapcsolatok elmélyítés érdekében a szorosabb politikai párbeszéd és biztonsági együttműködés szintén olyasmi, mint az Európai Unió kilátásba helyez, amennyiben egy béke megállapodás születik. A következő napi rendi pont Afganisztán volt a tanács kifejezte együttérzését azon Dán és brit áldozatok családjainak, akik múlt hét pénteken a bombatámadásban életüket vesztették. Megerősítette a külügyi tanács az európai elkötelezettségét Afganisztán iránt, Ugyanakkor megfelelő körülmények kellenek ahhoz, hogy a nemzetközi fejlesztéspolitikai segélyezés eljuthasson Ehm, Afganisztánban. Az április 5-ére tervezett elnöki és tartományi választásoknak ehm, valóban ehm, legitimnek kell lenniük, ehhez megfelelő körülményeket kell biztosítani. A választási folyamatot támogatni kívánja egy megfigyelő misszión keresztül, és természetesen a nők helyzete az Európai Unió számára kiemelten fontos. A tanács nyilatkozata az Unió Afganisztánnal kapcsolatos stratégiáját is meghatározza, a jelenlegi cselekvési terv ugyanis 2016-ban meg kell, hogy újuljon. A, tanács a, Amerikával kötött kétoldalú biztonsági megállapodás fontosságát elismerte. Ebéd során Oroszország került terítékre, a január 28-ai EU-Oroszország csúcs előkészítéséről beszéltünk, arról, hogy a stratégiai partnerség az EU és Oroszország között pontosan mit jelent, különösen a keleti partnerségre koncentráltunk, a kereskedelmi kapcsolatokat, a zavaró tényezékre, illetve a jogi vállalások nem végrehajtására. A keleti partnerségből is vitáztunk, fontos, hogy a Vilniuszi csúcsot követően tovább lépjünk. A külügyi tanács februárra tervezi napirendre tűzni a keleti partnerség kérdését. Ukrajnával kapcsolatban aggodalmukat fejeztük ki a múlt csütörtöki ukrán parlamenti döntéssel kapcsolatban. Ez nem volt, egyértelműen antidemokratikus volt ilyen kényes kérdésekben. Az ukrán vezetőség hozzáállása, a hangvétel nagyon aggasztó a majdani tüntetőkkel szemben, elmélyülhet a válság, és az ukrán és az európai értékek között, mint hogyha egyre nagyobb tátongó szakadékot látnánk. Éppen ezért árgus szemekkel kell figyelemmel követnünk az ukrajnai fejleményeket, körültekintően kell fogalmaznunk ez ügyben. Az Ukrajnával kapcsolatos következtetéseink ezt tükrözik majd. Irán a főképviselő asszony beszámolt arról, hogy az Irán és az EU plusz 3 közötti közös cselekvési terv hogyan valósul meg. Ennek értelmében olyan jogi aktusokat is elfogadtunk, amelyek Irán a szembeni szankciók beszüntetését írják elő. A, az EU plusz, plusz három partnereik, partnereink alapvetően a beszámolónkkal egyetértettek, az Európai Unió éppen ezért ma délután megállapodott arra, hogy meghozzuk azt a határozatot, amely a szankcióknak véget vett, például az olajszállítás, a vegyipari termékek és a pénzügyi tranzakciók tekintetében a szankciókat megszüntetjük. Közép-afrikai köztársaság következik, a zárónyilatkozat értelmében a tanács aggodalmát fejezte ki a közép-afrikai köztársaságban tapasztalható helyzetekkel kapcsolatban. a válságkezelési koncepciót jártuk körbe, több tagállamnak azonban a nemzeti parlament hozzájárulására van szüksége. A közép-afrikai köztársaságban e, így tudjuk e, átmenetileg segíteni azt, hogy az Afrikai Unió missziója, e, az afizm kár beavatkozhasson akár hat hónapig is segíthetünk annak érdekében, hogy megfelelő biztonsági környezetet teremtsünk az afrikai erők által vezetett misszió képítéséhez. A MISZKA egy ENSZ által irányított békefenntartó misszióvá alakulhat, ennek a gondolata is felmerült. Az Európai Unió humanitárius segélye körülbelül a lakosság fele szorul erre rá egyébként, el kell, hogy jusson az érintettekhez. Decemberben már kifejeztük a közép-afrikai köztársaságban tapasztalható helyzettel kapcsolatos aggodalmunkat. Ezt most is megerősítettük. Végül a közép-afrikai köztársaságban stabilizálódnia kell a helyzetnek, ehhez a civileket kell segítenünk. Ennek érdekében az Európai Unió az Euro az afrikai béke eszközből 50 millió eurót mozgósítottunk, elődje Mikopax 55 millió eurót kapott az Európai Uniótól. A 4,6 milliós lakosságból 2 millió ember szorul rá humanitárius segítségre. 2013-ban összesen 77 millió eurónyi összegben folyosítottunk humanitárius segélyt és egy légihíddal juttattuk el az embereket és az árukat a közép-afrikai köztársaságba. Szudán volt az utolsó téma. Dél-Szudánban igen súlyos válság alakult ki, azonnali tűzszünetet szeretnénk látni, ezért felszólítottuk a dél-szudáni vezetőket, hogy demokratikus békés módon rendezzék ellentétjeiket az igad eh, békéltető erőfeszítései mögött eh, az Európai Unió felsorokozik. Támogatjuk, ennyit szerettem volna röviden eh, elmondani az a kapcsolatban, hogy a külügyi tanács napirendjén milyen témák került. Na most akkor görögül folytatom. az Európai Parlament elnökével és az Európai Parlamenti Szakbizottság eh, elnökével eh, eh, találkoztunk majd, és amikor Brock úrral találkoztunk Aténban, akkor részletesen megbeszéltük az, e, a görög elnökségnek a prioritásait. Ez a kérdések az európai társadalom állampolgárait érinti, ugyanis szeretnének mindannyian visszatérni a gazdasági növekedéshez és új munkahelyek teremtéséhez. Az európai emberek amelyeket nyilvánvalóan az Európai Unió szociális dimenziai érinti legközelebb. Szeretnék a gazdasági e, irányítást megerősíteni e, a EU szintjén és e, a többi szinteken is. Jelenleg mindannyiunkat érintenek ezek a kérdések, de a földközi tengeri térségek és a külső határok térségei különösen érint vannak a mobilitás és az integráció kérdésében, és a a tengerparti és a többi európai tagállamok közötti tehermegosztásban érdekeltek. A görög soros elnökség is épp ezért foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. A, a harmadik átfogó politika az az integrált tengerészeti, tengeri politika. Ez a halászatot is érinti, amely megújuló energiaforrás, és a nemzetközi tengerrel foglalkozó törvényeket is érinti. Ez nem csak a görög elnökségnek egy különleges prioritása, amikor a bővítéssel foglalkozunk, mégis foglalkoztunk a nyugat-balkáni bővítés kérdésével. Mivel a bővítés, és különösen a nyugat-balkáni országoknak az európai nézete az a korábbi soros elnökségeknek, görög elnökségeknek is a napi rendjén volt. A korábbi bővítés során a 12 új tagállam felvételére került sor, és a következő soros elnökség során tíz új tagállamot vettünk föl, ez volt az aténi paktum. Az e, Nyugat-Balkánnak az európai e, nézete e, szerepelt a legutóbbi görög soros elnökségnek a napjegyén, amelyet a tanács is elfogadott, tanács ülésén. A jelenlegi soros elnökség elsősorban végre akarja hajtani az általános ügyek tanácsának a döntéseit. Ezen erőfeszítések egyik példája az, hogy holnap a Szerbiával való tárgyalásokkal foglalkozó kormányközi konferenciára kerül sor. Ez Koszovó szempontjából is nagyon fontos. A decemberi, decemberi 19-20-ai tanács ülés következtetéseiben arról van szó, hogy más Balkán országokra is hatással vannak ezek a kérdések, mint például Albánia. Épp ezért foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy júniusban tagjelölt ország státuszt akarunk biztosítani, aztán Montenegro, bosnia hercegovina kérdésével is foglalkozunk, és a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia kérdésével is, tehát hogy miket, mit kell tenniük, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás útjára léphessenek Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Horvát, a korábbi soros elnökség során foglalkozunk Horvátország eh, csatlakozásának kérdésével is. Az elkövetkezendő hónapokban a választási időszak miatt korlátozva van az Európai Parlamenttel való együttműködésünknek a lehetőségei, mégis tudunk foglalkozni olyan politikai kezdeményezésekkel, amely Európa jövőjét fogja befolyásolni. E, a, a választás során a bővítés egy fontos kérdés lesz. Mi ezzel a kérdéssel dinamikus módon szeretnénk foglalkozni és elsősorban gyakorlati lépésekre fogunk koncentrálni. a legfontosabb, hogy a tagjelölt országok az európai értékekhez való ragaszkodásukra adjanak tanúbizottságot, ahogy, bizottságot, ahogy ez a csatlakozási dokumentumokban is szerepel. Tehát a kérdés az, hogy mennyire tudnak megfelelni a kritériumoknak Szeretnék különösen utalni Törökországra, az Európai eh, eh, Unió képviselei és az, eh, a török miniszterelnök találkozójára, amikor a 22-es fejezettel foglalkoztak, amelyet 2005-ben nyitottak meg, amikor megindultak a csatlakozási tárgyalások. Mint önök is tudják, minden attól függ, hogy milyen gyakorlati lépések történnek. Jelenleg eh, a intézményi válság eh, van, és ezt az európai eh, elveknek megfelelően kell oldani. A kopenhágai kritériumok megfelelően fogják megítélni Törökországnak a lépéseit. Nem hagyjuk, hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Törökország nem ismer el egy tagállamot, a ciprusi köztársaságot. Ugyanakkor vannak nagyon fontos fejezetek, amelyekben az előre haladás, mint az oktatásban és más területeken nagyon fontos. Azért, hogy Eh, hogy a lendület Törökországgal kapcsolatban ne törjön meg. A stabil török eh, állapot nagyon fontos az európai külügyi politika, külpolitika szempontjából. Eh, figyelembe vesszük Izlanddal kapcsolatban is figyelünk a különböző kérdésekre. Nos, itt akkor abba hagyom, hogy legyen időnk az eszmecserére is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük önnek. Nagy hibát követett el, ugyanis sok-sok képviselőt motivált arra, hogy felszólaljon, illetve kérdezzen. Kérdez, kérlek mindenkit, hogy röviden szóljanak hozzá. Összességében 18-an kértek szót. Kérek mindenkit még egyszer, hogy fogra, fogja rövidre mondandóját, hogy meghallgathassuk a válaszokat, és másfél percet kaphat mindenki. Én is a magam részéről szeretném elmondani, hogy ami a tanács döntését illeti Ukrajnával kapcsolatosan világosá kell tennünk azt, hogy azért nehéz helyzetben vagyunk, ugyanis azt láthatjuk, hogy az egész szomszédság politikánk bajba került. Nyilvánvalóan azért is, mert nem tudtunk egységes Oroszország politikát kialakítani. Ez kevésé az európai intézmények hibája, sokkal inkább arról van szó, hogy a tagállamok nem hajlandóak egységesen fellépni ebben a kérdésben. Tisztelt Soros elnökség, tisztelt főtitkár úr, hogyha nem állapodunk meg abban, hogy egy hangon szóljunk a jövőben Oroszország ügyében, akkor nem tudunk előbbre jutni. Az Európai Uniót nem tekintik politikai tényezőnek akkor, hogyha mindenki, minden tagállam külön, külön politikát folytat Oroszországgal kapcsolatosan. Úgy gondolom, a mindennapokban is közös megközelítést kellene alkalmaznunk sok más egyéb kérdésben is. Aténi látogatásunk során és az ön felszólalása során egyébként világosá vált egy második dolog is, mégpedig, hogy ami a földközi-tengeri megközelítésünket illeti, főként a keleti térségben, még mindig sok a megoldatlan kérdés, gondoljunk a tengeri jogra, a tengerekkel kapcsolatos feszültségekre, a földközi tenger keleti térségében megtalálható gáz, földgázkészletekre szerepet játszik itt persze Ciprus, Törökország és Görögország kérdése is. Hogyha itt nem tudunk megoldásokat találni, akkor sok pénzt veszítünk el ezzel, elveszítjük az energiállátás biztonságának lehetőségét, és újabb feszültségek keletkezhetnek. Libanonban most a Hezbollah arról nyitott vitát, hogy hogyan lehet a tengeri határokat újra definiálni, és mindennek persze biztonságpolitikai vonzata is van. Annak alapján, amit elmondott, javasolnám azt, hogy tekintettel arra, hogy a választások előtt még mire nyílik lehetőség, talán szakbizottságként foglalkozhatnánk még egyszer komolyabban ezzel a kérdéssel a, soros elnökség, a görög soros elnökség ideje alatt. Szelefranka képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Alelnök úr, illetve miniszterelnök helyette sor. Szeretném önt üdvözölni a néppárt nevében itt a körünkben, és sok sikert kívánok a soros elnökség lebonyolításához. Remélem, tekintettel arra, ami elmúlt, elhangzott a múlt heti plenáris ülésen, hogy valóban nagy sikereket könyvelhetnek majd el a soros elnökség végén, ami a kabuli eseményeket illeti 20 vesztették életüket, és minek utána megemlítette a biztonságpolitika kérdését is, illetve az USA-Afganisztán közötti megállapodást és az Európai Unióval kötendő együttműködés és társulási megállapodást. A kérdésem az, hogy ezt a munkát sikerül-e lezárni az önök soros elnöksége alatt. Szerben kezdődik a Genf 2 konferencia. Milyen perspektívákat lát tekintettel arra, hogy mit állapított meg következtetéseiben a tanács, humanitárius segítségnyújtás, a fegyverek kérdése, illetve a fogjuk szabadon engedése, ezen témákkal kapcsolatosan szeretnék újabb információkat kapni. Ami Ukrajnát illeti, világosan megmutatkozott az, hogy Ukrajna és az Európai Unió között egyre nagyobb szakadék tátong. Jövő héten a parlament egy adhok delegációval elutazik Ukrajnába. Érdekelne, hogy milyen javaslatokat tud tenni, illetve milyen javaslatokat kellene tennünk Ukrajnának az intézmények nevében. Zárásképpen pedig nagyon várom a következő parlamentközi találkozót a témban Gomes képviselő. Eh, eh. Miniszterelnök helyettes úr, minden jót kívánok a soros elnökségükhöz. Közös érdekünk, hogy eh, Görögország minél sikeresebb legyen a soros elnöki kormánynál elva ugyanakkor úgy tűnik, hogy körülöttünk a világ, mintha darabjaira hullan, miközben belül válságdól. Említette azt, hogy egy integrált tengerpolitika fontos az önök számára. Az önök elképzelése hogyan illeszkedik ahhoz az ENSZ döntéshez, mi szerint a szíriai vegyi fegyvereket Máltától, Olaszországtól keletre, Krétet nyugatra próbálják megsemmisíteni. Önök szerint ez integrált vagy dezintegrált tengerpolitika? Szíriával kapcsolatban Irán és Szaudarábia közötti párhuzamos háborút mm, figyelemmel követem, amely Irakba is kezd átterjedni, ami a belső problémák részét képezi, mi tehát az Európai Unió ezzel kapcsolatban. Irak, mint hogyha egyre gyorsulóban, gyorsabb tempóban esne, szétesne darabjaira. Erdogan, eh, Erdogan miniszterelnök úrnak milyen üzenetet kívánnak küldeni, mert bizony az igazságszolgáltatás ügyében a hatalmágok szétválasztása eh, ügyenében eh, hátra visszalépést jelenthet ez Törökország számára. Ciprus ügyében hogy állnak a dolgok? A közép-afrikai köztársasággal kapcsolatban megvárjuk, amíg népírtás lesz? Thank you, sir. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm én is önt. E ház falai között sok kérdést felvetett. Már hallottuk, hogy a külügyi tanács túl sok kérdést tűzött napirendre. Talán jobb lenne, hogyha koncentráltabb lenne a napirend, mert hát így felhigul a napirend, és az unió hatékonysága nemzetközi szinten, nemzetközi színpadon is megkérdőjeleződik. New phenomena, a fear of troika. So troika a synonym. A jelensége jelent meg világszertre. A trojka az mindig rossz, főként a bajban lévő országok esetében. A trojka kapcsolatos tapasztalatok Görögországban az euroszkepticizmus előretöréséhez járult hozzá Európa szerte, most mikor választásokra készülünk Európában? Miniszter úr, ön szerint mit rontottunk el? Pár pontban. Hogyan foglalná össze? Mit rontottunk el Görögországban a trojkával kapcsolatban? Mit mondjunk, ha nekünk szegezik a kérdést a választóink? Utolsó kérdésem, Macedóniával kapcsolatos. A soros elnöki tisztséget betöltő Görögország talán elmondhatom, hogy ennél jobb kezekben nem is, nem, lehet, nem is lehetne a soros elnökség ahhoz, hogy Macedónia ügyében, az ország nevének ügyében előrelépést érjenek el. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm. Görögország, ahogy arra rámutattak, veszi át a soros elnökséget, mikor egy roppant idő érdekes időszakban, amikor a közel-keleten szokatlan verseny alakul ki Irán és Szaudarábia között, illetve szokatlan partneri kapcsolatok, szövetségek alakulnak. Amerika és Irán közeledése kihatással lesz az egész közel-keleti folyamatra. A görög elnökség során oldódhat meg az iráni atomprogram kérdése. Ez mindenképpen prioritás kell, hogy legyen, hogy ez megszülessen. You also need a strategy in Iran and, and the European Parliament will be... Iránnal kapcsolatos stratégiára az Európai Uniónak szüksége van az elkövetkezendő hetekben. Mi is dolgozunk majd az emberi jogok, a regionális biztonság, illetve kábítószerkereskedelem a feszültségek csökkentése a régióban, ezek szerepelnek az étlapon. Az iráni az Irán küldöttség, tehát az Európai Parlament Irán küldöttsége karácsony előtt járta ott, a görög ö, nagykövetség sokat segített, ezt szeretném, hogyha köszönetünket eljutatná kollégáihoz. A az ukrajnai helyzettel kapcsolatban a tanács aggodalmát fejezte ki. Hát szerintem aggodalomnál sokkal többről van szó legalábbis a zöldek frakciójában. A, közel, a keleti partnerséghez tartozó országok eh, közül az egyik legnagyobb Ukrajna eh, egy hatékonyabb fellépésre van szükség. Thank you, Mr. President, and a very warm welcome. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a görög elnökséget az ECR frakció nevében. Ukrajna példáját többen felvetették, sokulon hatott rám, hogy a Rada hogy fogadta el ezt a törvénycsomagot, ami bünteti majd a szólásszabadságot jelentősen korlátozza majd, hogyha a békés tüntetőket erőszakosan leverik, azkor egy fehér orosz ország esetében már látott szankciókat alkalmazhatnak Kievek szemben, hogyha ezt megengedik maguknak? A közép-afrikai köztársasággal kapcsolatban ülök, hogy egy EU-s misszió felállít a Genfi egyeztetések, tárgyalások Szíriával kapcsolatban. Remélem, hogy valami, valóban gyümölcsözőek lesznek. Oroszország, Amerika az Assad rezsimre nyomást gyakorolhat. Az al és az ISIS elemek Csubán Nusra felkelőkkel kapcsolatban is valamit tennünk kell. Egyiptom esetében 98%-a támogatta a szavazóknak az új alkotmányt, ez roppant siker. Hogyan tudjuk segíteni Egyiptom stabilizálódását, a gazdasági fellendülését, illetve a demokratikus folyamatokat, főként a kisebbségek, azon belül is a keresztény kisebbség védelmét. Miniszterelnök helyettesként Ciprusról is meg kell, hogy kérdezzem önt, Törökország és Ciprus mind, Törökország és Görögország is el van Cipruson. Ön szerint az önök hat hónapos fél éves soros elnöksége alatt áttörés elképzelhető Ciprus ügyében? Köszönöm. Köszönöm szépen. A Védelmi Szakbizottság az Európai Unió eh, militarizációráról beszélt. A közép-afrikai köztársaság imperialista inváziója egy példa erre, és ezt eh, elítéljük, mélységesen elítéljük. Hogyha Európa a világban eh, megfelelő szerepet akar játszani, akkor tovább kell lépnie. Ha kapitalista országokkal együttműködnek, azért, hogy a világ különböző területei fölött ellenőrzést gyakoroljanak, beleértve a tengereket is, akkor az Európai Uniót belevonjuk olyan helyzetekbe, amikor a tengerészeti erőknek gyorsan kell reagálni. A védelmi ipar bezárja a gyárait Görögországban, amely nagyon sok elbocsátáshoz vezet. Ha egyetért ennek vele, akkor kérnék mindenkit még egyszer, hogy egy percig beszéljenek. A koordinátoroknak egy kicsit több időt adtam, de most a többieknek egy percük van. Marietta. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. A görög elnökségnek nagyon sikeres e, időszakot e, kívánok. A tanács ülésnek egyik napirendi pontja az Oroszországgal való kapcsolatok volt. a 28. találkozón milyen remények vannak arra, hogy egy középutas megoldást találunk. és az európai külpolitika, a keleti szomszédsági politika területén elérjük-e azokat az eredményeket, amelyeket szeretnénk látni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a külügyi, külügyminisztert, és sikert kívánni a soros elnökségnek. Beszéltünk a prioritásokról. Ezekkel kapcsolatos egyik kérdésem a palesztin kérdéssel kapcsolatok. Ez egy kritikus pont. Bejelentették, azt, hogy 1800 új házat építenek a nyugati parton. A másik kérdésem pedig a ciprusi kérdésvel kapcsolatban vannak eredményeik. Gálár képviselő, köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, Ukrajnával kapcsolatosan már többen is feltettek kérdéseket, utalva az elmúlt napokban történt eseményekre, és ön azt mondta Janukovics elnökkel kapcsolatosan, hogy szorosan nyomon követik az eseményeket, és próbálnak majd bölcs módon reagálni az eseményekre. Nos, úgy gondolom, fontos, hogy megnézzük, hogy a különböző tagállamok a pénzeket hova folyósították, az elmúlt napokban sokat hallhattunk erről. Készen állna a soros elnökség arra, hogy koordinálja a különböző információkat, amelyek a tagállami vizsgálatokból érkeznek be. Vannak összefüggések az ország pénzügyei között és a között, hogy mennyi pénz folyt ki az országból bizonyos struktúrák révén, úgy gondolom érdemes lenne tüzetesen megvizsgálni ezeket az összefüggéseket. Komucákos képviselő, köszönöm szépen! Én is üdvözlöm a külügyminiszter urat az Európai Parlamentben, és sok sikert kívánok a görög soros elnökségnek. Remélem, hogy az Európai Unió egyensúlya a külügyek területén is eh, helyre billen, illetőleg eh, sikerül határozottabban fellépni az Európai Uniónak a nemzetközi porondon. Ami az európai hozzáadott értéket illeti, nos, ön is tudja, hogy 2003-ban mutatták be az európai biztonságpolitikai stratégiát, és azóta nagy mértékben megváltoztak a körülmények, mindeközben azonban az Európai Unió nem alkalmazkodott az új veszélyekhez, illetőleg az új kihívásokhoz sem. Ebben a szemeszterben, ebben a fél évben, amikor az önöki a soros elnöki poszt, kívánnak-e előrelépést elérni abba az irányba, hogy legyen egy igazi európai tengeri biztonságpolitika. Úgy gondolom ezáltal igazi hozzáadott értéket tudna teremteni a soros elnökség, mindenképpen javulást jelentene egy ilyen lépés, és hézak pótló jellege is lenne, hiszen a tengeri biztonságot korábban nem fették le az erőfeszítések során, Talán az egyetlen kivételt a kalózkodás elleni küzdelem jelenti. Köszönöm szépen. Liszek, képviselő. Köszönöm. Elnök úr, miniszter úr, Brock úr, illetve Jannaku asszony szavaihoz csatlakozva annyit mondanék, hogy Afganisztán, Szíria roppant fontos témák az Európai Unió számára, mert a világ végére vannak. Ugyanakkor kisé csalódott vagyok, hogy a külügyi tanács ilyen kevés figyelmet szentel Európa határaihoz jóval közelebb történő eseményeknek. Hogy maradhatunk így hitelesek, hogyha az egész világokat akarjuk rendbe rakni, miközben a közvetlen szomszédságunkban sem tudunk rendet tartani. A kelet szomszédságra gondolok, illetve Oroszország említett országokkal kapcsolatos politikájára. Ön szerint nem kellene a külügyi tanács egyik ülésének a napirendjén csak és kizárólag, az egyik, napi, egyik ülését csak és kizárólag az Európai Unió keleti szomszédságának szemtelni? Oroszországgal kibővítve természetesen. Köszönöm. Herr stellvertretender Ministerpräsident, die Außen... képviselő, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt külügyminiszter úr. Világos, hogy az Európai Unió külügyi napirendje tel is tele van, egyébként is már nagyon sok mindennel foglalkozunk. Talán a prioritások kiemelése érdekében bizonyos kérdésekben érdemes lenne egy kicsit visszafogni magunkat, és csak az igazán lényeges kérdésekkel foglalkozni. Nemrégiben a Frankfurter, Allgemeine Zeitungban megjelent egy kommentár a transatlanti kapcsolatokkal kapcsolatosan, és azt állapította meg a cikk szerzője, hogy elidegenedünk egymástól. Úgy tűnik a transatlanti kapcsolatok valóban egyre mélyebb válságba kerülnek. Márciusban Obama elnök Európába látogat, kitűzték egy célul maguk elé a soros elnökségen belül, hogy foglalkoznak ezzel és foglalkoznak a kelet-ázsiai térséggel kapcsolatos feszültségnövekedéssel is, vagy pedig úgy gondolják, hogy Európának csak a saját szomszédságával, szomszédaival kellene foglalkoznia, és nem kell beleavatkozni a globális kérdésekbe, mert mi európaiak Nekünk, európaiaknak nem ez a feladatunk. Hogyan vélekedik erről? Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunkban, köszönöm az információkat Önnek, és hát sok témáról már eleve szót ejtett. Mégis néhány kérdésre kitérnék a kollégáimhoz hasonlóan. Lehet, hogy egy-két dolog nem volt világos abban, amit mondott, illetőleg nem tudott mindenre kitérni. Először is, ami szériát illeti. A tárgyalások során bevonnak-e mindenkit a megbeszélésekbe, például a kurdokat bevonják-e a tárgyalásokba, hiszen ők nagy arányban képviseltetik magukat az országban. Aztán beszélt a prioritásokról, különös tekintettel a migrációra. A legutóbbi görög soros elnökség alkalmával írták alá a Dublin 2 megállapodást, most várhatóan ősszel zár, lezárulnak a Dublin 3-mal kapcsolatos megbeszélések. A Dublin 3 kapcsán a görög kormány milyen lépéseket tett? Ez volna a kérdésem erre vonatkozólag. Úgy tűnik ugyanis, hogy a Dublin 2-ben vállalt kötelezettségeknek eddig nem tettünk eleget. Köszönöm szépen először is minden jót a soros elnökségükhöz. Pár szóban említett említést mindösszesen Ciprusról, pedig most óriási lehetőség kínálkozik a probléma megoldására. És főként azért, mert az önök elnöksége ettől válhatna történelmi jelentőségűvé, hogyha meg tudnák oldani a Ciprus újraegyesítésének problémáját. Törökországra térve, csak a, a jogállamiságról tett említést, illetve a, a hatalmiágak megosztásáról önök javasolták esetleg Törökországnak, hogy az európai intézményekkel együttműködjenek annak érdekében, hogy ne történjen visszalépés? Végül Ukrajnáról is csak pár szóban szólt, miközben az Európai Unió közvetlen szomszédja. Szerintem komolyabb fellépést várhatnánk Európa részéről. Köszönöm. Demismarker. Uh, eh, ja, dank u wel. Uh, ik wil mij uh, vooral aansluiten bij de vorige spreker. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólóhoz csatlakozva én is Ukrajnáról szólnék ez egy percemben. Aggasztó az ukrán helyzet. A, úgy tűnik, hogy az európai értékek és a demokrácia útjáról, mintha lecsúszott volna, lettévedt volna e, Ukrajna. Olyan sokáig, olyan keményen dolgoztunk a társulási megállapodáson, a lakosság többsége számára igen, csak ponzó, pozitív dolog volt, hogyan állíthatjuk helyre a hitelességünket? Nos, csak akkor tehetjük ezt meg, hogyha valami többet eh, ajánlunk a lakosságnak. Mi Janukovics úr eh, bizony a diktatúra felé tereli Ukrajnát, hogyan tudunk ezzel ellen mi fellépni? Κύριε Υπουργέ, πρέπει να πετύχει η Προεδρία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Köszönöm Azt hiszem, hogy megszabták, hogy milyen munkánk van itt. Munkájuk lesz önöknek. Az Európai Parlament kritizálta az Iránnal kapcsolatos európai hozzáállást önök a tanácsban mit fognak ezzel kapcsolatban tenni? Snowden rámutatott a, a masszív fel, felügyelet kérdésére, tehát amikor a szolgálatok túllépnek a feladatkörükön, az Európai Unió biztosít vendedékjogot Snowdonnak? meg kell vizsgálnunk a 2030-ig a különböző célkitűzéseknek a kérdését. A Szíriával kapcsolatos területen megvizsgálják-e, hogy, hogy mi történik, mert még a parlamentben sincsen elegendő információ ezzel kapcsolatban. Nos, akkor az öné a szó. Nagyon szépen köszönöm az összes jó kívánságot. A görög soros elnökség ezeket szívesen fogadja. Szeretnénk elérni azokat a prioritásokat, amelyeket kitűztünk. Köszönjük a konstruktív megközölését, megközelítést, tehát hogy milyen konstruktíven álltak hozzá a különböző kérdésekhez, és tették fel ezeket a kérdéseket. Nagyon örülök annak, hogy e, van alkalom arra, hogy a különböző információt kicseréljük. A tanácsülésen e, részletes jelentést e, mutattam be, hiszen Eston asszonyt képviselem, és angolul kellett felolvasnom a szöveget, azért, hogy nehogy félreértelmezzem azt, amit ő mondott. De rövidebben taglaltam a görög soros elnökségnek a prioritásait, mert tudom, hogy milyen korlátai vannak az elnökségnek. Ötötszörre vagyunk a soros elnökök, mióta 1981-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Szerencsére két ilyen soros elnökség alatt miniszteri pozíciót töltöttem be, tehát tudom, hogy milyen nehéz ez a feladat, és most sem lesz könnyebb, de egyet kell működni a tanácssal az, és az Európai Parlamenttel, és az Eurogruppal is, hiszen eh, együttműködési megállapodás van. Ki figyelembe kell ezen kívül venni a tagállamoknak a, az érdekeit, tehát nem csak intézményközi, hanem kormányközi együttműködés van a külügyek területén, és a biztonság és a védelmi kérdések területén. Megpróbálom most a görög kormány és a görög elnökségnek a nézeteit ismertetni Ukrajnával kapcsolatban először is. Ez számunkra is aggályos kérdés, ez az utóbbi hónapoknak az ülésein is napirenden volt minden olyan kérdésről beszéltünk, Ukrajnáról, Szíriáról, Egyiptomról, amelyek még megoldatlan kérdések. Tehát Ukrajnával kapcsolatban. annak a kérdése, hogy most az EU vagy Oroszország mellé állnak, az nem fog békét teremteni. még nem döntöttek arra, arról, hogy most Európa felé fordulnak, vagy pedig a hagyományos erős kapcsolatot megtartják Oroszországgal. A kérdés az az volt, hogy most összeomlik a gazdaság, és az IMF-hez fordulnak, vagy valaki máshoz. Putyin elnök maga is úgy döntött, hogy az ukrán kötvények milliárdnyi értékét felvásárolja, hogy megvédje őket a pénzügyi összeomlástól. Mi Litvániától örököltük a soros elnökségét, és nyilvánvalóan az ő döntéseiket alkalmaznunk kell majd. És a külügyi tanácsnak a legközelebbi ülésén megvizsgáljuk a keleti szomszédsági kérdéseket. Az ukrajnai események nyilvánvalóan szerepelnek majd, amikor az Oroszországgal való kapcsolatainkról is beszélünk, ez pedig január 20-án lesz. világosan és becsületesen meg kell vizsgálni, hogy ezt a politikai megközelítést alkalmazzuk-e, vagy pedig a valóságot vesszük figyelembe. És ez lehet, hogy káros lesz számunkra, amikor megvizsgáljuk a keleti partnerséget, tehát, hogy hogyan tudjuk a partnerségi megállapodást az oroszországi kapcsolatokhoz alakítani. Nyilvánvalóan az Oroszországgal való kapcsolatos nem csak az Ukrajnával, hanem a keleti partnerség összes országára, Grúzia, Örményország, Moldavia és Azerbajdzsánnal való kapcsolatinkra mind hatni fognak. A mai munkaebéden Wolf úr elmondta, hogy az Oroszországgal való kapcsolatban sokan nem értenek egyet a különböző álláspontokkal, ugyanis a nemzeti politikáknak alárendelt az oroszországi kapcsolat. Tehát fontos, hogy az Európai Unió a közös kezdeményezésekre koncentráljon Szíriával és Iránnal kapcsolatban. Az emberi jogok kérdésével kapcsolatban ne feledkezzünk el róla, hogy Ukrajna és Oroszország az Európai Tanács tagjai már régóta. És nem folytathatunk olyan politikát, amely a jogállamisággal és az emberi jogokkal kapcsolatos, amely szembe megy az Európa Tanács politikájával. Ez vonatkozik az energiapolitikára is. Ezek a politikák kétoldalú szinten folynak. nem az Európai Unió nevében fogják az új tárgyalásokat foglalkozni. Nekünk épp ezért az Európa és Oroszország közötti kapcsolatokat világosabbá kell tenni, azért, hogy a keleti szomszédsági politikánkat megalkossuk. Mi a verseny és a, az egységes piac szempontjából nyomást gyakorolunk az energia ágazat privatizációjának a kérdésével kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban európai politikánk van, tehát, az, tehát épp ezért a Gazprommal ennek megfelelően kell a földgáz tárgyalásokat folytatni. A földgáz ára, árának különbsége Németország és Görögország között befolyásolja azt, hogy a KKV-knak mennyit kell fizetni. Ez egy jelentős probléma, és ezek nem általános geopolitikai kérdések, hanem ezek mindegyik ország gazdaságpolitikáját befolyásolja. Nos, ennyit az ukrajnai és oroszországi kérdésekről. Ezzel kapcsolatban lesz egy tanácsülés, és a tanácsnak az Oroszországgal való kapcsolataink jelentőségéről nem szabad elfeledkezni. De az amerikai kapcsolatokról sem. A bizottságnak a szélesebb körű nemzetközi piacon e, el kell gondolkozni az együttműködésnek a kereteiről. is. Most akkor nézzük a szíriai kérdést. A mai tanácsülésen a fő kérdés azzal foglalkozott, hogy hogy hogyan alakul majd a, az iráni helyzet, hogy a radikálisok vagy a mérsékeltebbek fognak felülkerekedni. Épp ezért ennek a folyamatnak a presztízsét nem lehet veszélyeztetni. és itt az, a, ezen találkozónak az intézményi vendéglátója problémát jelenthet. A mérsékelt ellenzéknek el kell jönni erre az ülésre az összes érdekelt félnek, a nacionalistáknak, a vallási csoportok képviselőinek, mind részt kell venni, de a mérsékelt ellenzék az harcban áll ezekkel a felekkel, de ők nagyon fontosak ebben a folyamatban, és ezért nekünk az ENSZ és az Európai Unió közötti kapcsolatot, háromoldalú kapcsolatot meg kell őriznünk. És a Gent, Genf 2 kötelezettségvállalásainkat is figyelembe kell, kell venni. Nos, a vegyi fegyvereknek a kompetenciája a tanácsot illeti. Az illetékes nemzetközi szervezetek az ENSZ égisze alatt foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A nemzeti szuverenitás szerepe nagyon fontos. E, Norvégia az nem tagja az Európai Uniónak, e, Olaszország e, a kikötőket rendelkezésre bocsátotta, és az Egyesült Államok a hajókat bocsátotta rendelkezésre. E, mi, tehát Görögország nem akartuk, hogy ez a művelet a e, földközi tengeren e, történjen, és a portugál kormány az Azori sziget, egy Azori szigetegi kikötőt rendelkezésre bocsát. A többi kormányal való eszmecsere során, elsősorban Németországgal kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy az anyagokat nem öntik a tengerbe, hanem Németországba szállítják őket, és laboratóriumokban megsemmisítik. Tehát semmiképpen sem a tengerbe öntik őket. a nemzetközi szervezek mellett a bizottság is felel ezért a kérdésért. És a tanács nevében Eston asszonyhoz fordultak, azt illetően, hogy garantálják, hogy a, környe, hogy a földközi tengeri környezetet nem fogják károsítani és az ENSZ és a e, vegyi fegyverek szervezetének is garanciákat kell biztosítani. Nos. Egyiptom. Egyiptommal kapcsolatban annyit mondhatok, hogy ez mindig napirendre került, ez gyakorlatilag egy állandó e, állandóan szerepel a menün. Nagyon fontos, hogy e, szorosabbra fűzzük az együttműködés szálait Egyiptom és az Európai Unió között és mindenképpen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy befogadó legyen a folyamat. Mit jelent ez? Azt, hogy minden politikai erőt be kell vonni az átalakulás folyamatába Egyiptomban. Természetesen az Egyiptommal kapcsolatos tanácsi zárónyilatkozatok idővel az kifejezték, vagy ezekben kifejeződött a, a helyzetváltozása, az egyetemi helyzetváltozása, hiszen a roadmap végrehajtására szorítjuk, próbáljuk szorítani őket annak érdekében, hogy a normalitáshoz visszatérjen az egyiptomi helyzet. Lássuk Afganisztánt. Nos hát igen. Nagyon fontosnak tekintjük, az USA-Afganisztán megállapodás aláírását, ez számunkra is fontos tett lenne. Ugyanakkor erről elsősorban az ISAF-ban, illetve hát a NATO keretein belül kell vitázni. Hiszen ebben az előbbiben az ENSZ országok egyharmada képviseltetve van. Ami a közel-keleti béke folyamatot illeti, Én is úgy érzem, hogy eljött a pillanat arra, hogy megszülessen végre a döntés. Úgy tűnik számomra, hogy valóban, minthogyha lendületet kapott volna a folyamat Kerry külügyminiszter úr erőfeszítéseinek köszönhetően. Ezt nem szabad elszalasztanunk, ezt a lehetőséget. Az ENSZ biztonsági tanácsának döntését megsérthetik ugyan, de nem szabad, hogy ez a párbeszéd megszakadásához vezessen. Mindenképpen tovább kell lépnünk, és érdemi kérdésekről kell elkezdenünk tárgyalni. Az Európai Unió hangsúlyozza újra és újra azt, hogy hajlandó gazdaságilag segíteni. Ehhez azonban arra van szükség, hogy már folyék a párbeszéd és a párbeszéd és eh, a politikai megállapodás elvi síkon legalább megszülessen. A közép-afrikai köztársaság valóban nagyon súlyos és aggasztó a helyzet. Úgy döntöttünk, hogy az úgynevezett akciócsoportokat nem aktiváljuk, annak ellenére, hogy több tagállam is ezt tartotta volna célra vezetőnek. Mert csak azért is, mert főként Görögökről van szó, a katonák 1500-ból 1100-an görögök. Az illetékes bizottság ugyanakkor úgy döntött, hogy egyelőre még nem jött el az ideje annak, hogy európai csapatok bevetésre kerüljenek. Így tehát a közös kül- és biztonságpolitika egyéb eszközeivel próbálunk elérni eredményeket. A francia kormányjal például együttműködünk a majdani csapat képzésében, e, kiképzésében veszünk részt. Ma született meg egyébként ez a döntés a Larszában, ahol szakértők vannak, kerülnek kiképzésre, ugyanakkor görög katonák nem lesznek a csapatban, az akciócsoportban, mert ezt nem kérték, nem hagyták jól a megfelelő szinten. Lépjünk tovább. decemberi tanácsülésen Catherine Ashtonnal, illetve kollégáimmal már egyszer napirendre tűztük ezt a kérdést. Libanon bizony a helyzet áldozata, vagy a körülmények áldozata. A szíriai menekültek hulláma árasztotta el Libanont, ahol a helyzet aggasztó, főként mivel állandó fejfájást okoz Libanon szemára az iraki probléma, illetve az intézményi szerep. Társulási megállapodás alkalmazására sor kerül Libanonban, és miniszterelnök helyettesként a jelenlegi körülmények között a meglévő nyomás alatt maga az a tény, hogy a partnerségi megállapodás végrehajtásra kerül. Azt hiszem, hogy az iraki kormányra igenis ráhatással tudunk lenni. Lépjünk tovább Nyugat-Balkánra. Elsőként volt mm, Jugoszláv-Macedon köztársaság. A tanács 17 ülésén papírra vetett eh, ajánlások végrehajtását várjuk. Nagyon örülök annak, hogy körbejárhatom a régi országait, például Skopjét. Nagyon várom már, hogy a macedón vezetőkkel találkozhassak Brüsszelben is, New Yorkban is alkalmam volt már alkalmam találkozni velük, a, azt mondhatom, hogy az ENSZ, a görög álláspont mérsékelt, az ENSZ eljárás tiszteletben tartjuk, nem egy úrral folyamatosan egyeztetünk, egy, egy olyan földrajzi megnevezést keresünk, ami, ami leírhatja az országot. Egy olyan nevet, amit az országon belül és kívül is elfogadnak. az az érv, hogy nem tudnak változtatni az alkotmányon, ez bizony eh, európai országhoz nem méltó. Tudjuk, hogy Európában alkotmányt módosítani igen gyakran kell, mert mondjuk az uniós jogszabályok változnak, hogy az Európai Bíróság ítéletei miatt van szükség erre. Ez Európában nem lehet gond. Egy hibrid megállapodást sikerült elérni. Ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy alapvetően nem a név lesz itt az elsődleges probléma, hanem inkább a kopenhágai kritériumok alkalmazása, demokrácia, jogállamiság, emberi jogok tiszteletben tartása. Mindenki kívülről fújja már a kopenhágai kritériumokat. Az, hogy van egy hivatalos á, Állami ideológia az, hogy megoldatlan kérdések vannak szomszédokkal, főként például Bulgáriával. Az, hogy alapvető uniós értékeket nem tartanak tiszteletben, nos ez az igazi gátja annak, hogy Macedónia közelebb kerüljön az uniós csatlakozás elmához. Törökország kíváncsi vagyok arra, hogy Erdogan úr mit mond majd Van Rompuyónak, Barozónak, Schulz úrnak. Vannak európai kritériumok, amelyeket minden tagjelölt országnak teljesítenie kell, igaz ez Törökországra is, akinek tiszteletben kell tartani az Európai Unió elvárásait. Nekünk Görögországban igazából az a az igazi bajunk, hogy nem akarjuk az égői tenger régióban meglévő problémáinkat úgymond exportálni. Komoly, megoldatlan problémáink vannak ugyanis itt. Nem akarjuk, hogy a török belső válság átgyűrűzzön hozzánk. Ciprussal kapcsolatban van-e te a folyamatnak? Hát akkor van lendület és elmozdulás, hogyha van lendület és elmozdulás Törökországban. Ezt nem mi mondjuk, ezt a török kormány mondja. Az Európai Emberjogi Bíróság is kimondta, hogy a ciprusi sziget északi részét, részét Törökország tartja török fennhatóság alatt van, tehát hogyha egy emberi jogi visszaélések történtek, akkor értelemszerűen Törökországot kell bíróság elé vinni ez ügyben. A török ciprióták és a görög ciprióták közötti párbeszéd bizonyos alapelveken kell, hogy alapuljon. Aténnak be kell fogadnia a török cipriótákat tárgyaló partnerként. Ez egyébként már az 1960-as alkotmányban is lefektetésre kerül. De csak csak akkor történt meg, hogyha a másik fél, azaz uh, Ankara is elfogadja a görög cipriótákat uh, tárgyalófélként ezen az alapon indulhat tárgyalás a görög és a török ciprióták között. Ez a két tárgyaló fél ugyanis. Mi az előfeltétel? Az, hogy mind a két fél tiszteletben tartsa az uniós joganyagot, az akit, illetve hogy e, egy, egy föderális szövetségi berendezkedés e, alakuljon ki. Ennek természetesen egy népszavazás ezt népszavazásra kell bocsájtani, és egy népszavazásnak kell ezt megerősíteni. Tehát olyan megoldásra kell javaslatot tenni, aminek, amelyre jó esély van, hogy népszavazáson is elfogadásra kerül. Az ENSZ főtitkársága 2003-ban már egyébként ezeket az alapfeltételeket lefektette. A trojka kérdése. Elnök úr, mindjárt, mindjárt befejezem. Az Európai Biztonsági Stratégiával kapcsolatos kérdés az volt, hogy 2008-at követően mi is az, hogy Európai Biztonsági Stratégia? A NATO beelőzött minket, változott a dogma, egy biztonsági szervezetté alakult át, új célt próbáltak kitűzni maguk elé. Az EU-ban ez eddig nem történt meg. De hát az európai biztonsággal kapcsolatos eh, elgondolásunk az első világháború óta eh, óriásit nem változott, miközben körülöttünk a világ mégis megváltozott. Trojka. De most már tényleg a trojkára áttérve, a külügyi tanács nevében kell, hogy reagáljak a trojka kérdésére, azért, mert ez a szuverenitás, az egyenlőség kérdése. A trojka egy hibrid megoldás, ami az unió alapító szerződéseiben nem szerepel. És nagyon sajátos eh, jellegét az adja, hogy a Nemzetközi Valuta Alap részt vesz egy uniós szervezetben, testületben. Azért volt erre szükség, mert az Európai Unióban, az euróvezetben kialakult válságra nem volt kész válaszunk. Maga a válság különböző nyomások miatt, nyomás miatt alakult ki, ezért az európai intézmények kérték fel az IMF-et, nemzetközi alapot arra, hogy valahogy próbáljanak reagálni, segítsenek nekünk reagálni erre a válságra, és igen, csak bizalmatlanul fogadták az Európai Bizottság részéről. Az Európai Központi Bank szerepe azonban változott, nem csak az eredeti szerepét látta az Európai Központi Bank, nem csak az monetáris politikát, az ástabilitást feladatát látta az EKB, ahogy az, az alapító szerződésben szerepel, hanem már a, a tagállamok költségvetési felügyeletét is látta a központi bank. Ez óriási változás, ez ennek ahhoz van köze, hogy a költségvetési konszolidációs tervek megszülettek a válság következtében. Ha valaki nekem szegezné a kérdést, hogy pontosan mi is történt, nem vagyok benne biztos, hogy tökéletes választ tudnék erre adni. Annyit biztosan tudok, hogy lehet, hogy nem tökéletes választ találtunk a problémára, de akkor és ott ennél jobb megoldás nem kínálkozott. Nem volt nekünk jobb partnerünk, mint az IMF. Persze óriási összegekről van szó. 100 milliárd eurókról beszélünk. Ezek ezen pénzek nélkül azonban egy eh, rendezetlen körülmények között eh, lezajló eh, államcsőd következett volna be. Mi szerettünk volna rendezett megoldást. Persze egy ideológiai megközelítés tükröződött ebben a megoldásban, nos, ez pedig az Európai Unió jelenlegi berendezkedése. Minden ország így működik, itt nem országok közötti kapcsolatokról beszélünk, nemzeti stratégiákról. amelyek nem változnak minden hányszor új kormány kerül megválasztásra. Változott a terv, és annak ellenére, hogy persze hibákat vétettünk a tervek végrehajtásában, de ezeket folyamatosan módosítottuk. 25 százalék, évi 25 százalékkal csökkenő gazdasági tevékenység, óriási 20-30%-os munkanélküliség mellett nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül egy ott, ott ország. Sikerült egy olyan megoldást találnunk, ami az Európai Unió adófizető polgárainak nem kerül sok pénzébe, hiszen szépen lassan, de visszafizetjük a kölcsönöket, és az európai adófizetőnek csak akkor kellene a zsebiben nyúlnia, hogyha ez a program sikertelenül jár, és az eurózónán kívülre kerül Görögország. Görögország azonban képes erre át struktúráltuk az államadóságot, és igenis képes Görögország visszafizetni az államadóságot. Az Európai Stabilitási Mechanizmus pontosan eh, megmutatja azt, hogy nettó értéken mennyire fenntartható a görög államadóság, sokkal fenntarthatóbb, mint korábban, ráadásul fenntarthatóbb, mint más tagállamok. Ez rövid, belős válaszom a feltett kérdésre. Biztos vagyok benne, hogy egy gazdasági fórumon jobb helye van ennek a vitának, de volt gazdasági miniszterként úgy éreztem, hogy reagálnom kell erre a felvetésre. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem minden, mindannyiunk számára világos, hogy Görögország milyen nagy erőfeszítéseket tesz az Európai Unió segítségével együtt, hogy kijusson, kikerül, keveredjen a válságból. Látjuk, hogy vannak előrelépések, és remélhetőleg a kormány 2015 tavaszáig tud cselekedni a mandátum a keretein belül, hogy enyhítse a görög lakosság szenvedéseit, amelyeket el kell viselni a válság miatt. Ez nem csak önök számára, hanem mi számunkra is nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen a válaszokat, és Ukrajnával kapcsolatosan szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom a tanács döntését e tárgyban, nevezetesen, hogy az intézkedéseket vissza kell vonni, de hogy azért valamennyire nyitva kell hagyni a, az ajtót, a kapukat Ukrajna számára is. De azt is látni kell, hogy Ukrajna egy orosz csapdába esik szépen lassan, ugyanis a hitelek, a felvett hitelek révén, illetve a folyosított hitelek révén Oroszország újra és újra nyomása alá helyezheti Ukrajnát, ugyanis csak részenként folyosítja a felvett hiteleket, és folyamatosan zsarolja Ukrajnát ezzel. drámai és egyben nagyon ravasz is, amit Oroszország tesz, és Ukrajna pedig látszólag szépen lassan kikecmereg a válságból, a valóságban azonban egyre mélyebbre süllyed. Fontos, hogy ezt világosan lássuk. Köszönöm szépen, és remélhetőleg a fél év során még találkozunk többször is. Ja. Vor der Abstimmung. Kannst du ihm sagen vielleicht? Ja. Ne? Ich möchte den A tízes napi rendi pont következik. Ten a kollégának azt javasolnám, hogy holnap a szavazás előtt meg tudjuk vitatni a jelentésével kapcsolatos kompromisszumos módosításokat. Úgy gondolom egyébként is hatékonyabb ez így, hiszen akkor majd ott, itt lesznek azok is, akiket érint ez a kérdés közvetlenül. Tehát a szavazások előtt. Igen, majd holnap reggel szólok néhány szót a jelentéssel kapcsolatosan, ma délután tehát már nem szeretnék felszólalni, holnap délelőtt elintézzük. Elnök, köszönöm szépen! a megértést, tehát akkor David O'Sullivan következik a tízes napi rendi pont kapcsán. Szeretném elmondani, hogy zárt ülésről van szó. A svájci sajtban vannak lyukak, hézagok, de ebben